Okay. Nos, kicsit későn kezdünk, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy várnunk kell, hogy az emberek becsorgadozzanak, de hát ilyen az élet. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem körünkben Litvánia pénzügyminiszterét a szakbizottság előtt, hogy az elnökségük végén, nem a legvégén, hiszen az ecod még azért van néhány fontos eh, trilógusa ezen szakbizottsági ülés után, ahol még azért eh, lényeges megállapodásokra juthatunk még. Tehát a formátum mai nap az lesz, hogy megadom a szót 10 percben eh, Rimantas Seogiusnak, majd a képviselők tehetnek fel kérdéseket remélhetőleg nem túl hosszú terjedelemben, és kérdések, válaszok Eh, során megyünk végig a szokásos akciós sorrendben. Thank you, Madam Köszönöm. Elnök asszony, képviselő, örömmel mondom, hogy azt nekem nagyon nehéz lesz 10 percbe beleférni. Ha visszatekintünk, akár ugye csak néhány nap eh, van már hátra, ilyen karácsony, de addig még azért néhány nap kemény munka vár ránk, és úgy, tudom, úgy gondolom, hogy jelentős előrelépésekre kerülhet sor néhány dosszió tekintetében. Fontos dossziókról beszélek. Nagyra becsülöm azt a professzionális és termékeny együttműködést, amelyet a tanács és a parlament eh, maga mögött tudhat, eh, enélkül semmi nem történhet semmi nem működne. Nyilván társ, döntéshozók, társ jogalkotók vagyunk, ezzel együtt nagyon fontos az eszmecsére, és fontos néha közösen létrehozni dolgokat. Úgy gondolom, hogy a litván elnökség több dosszié tekintetében jelentős előrelépéseket tudott produkálni ebben a hat hónapban. Természetesen nem nulláról indultunk, hanem egy nagyon jó alapról, amelyet a parlament az elődeinkkel, az ír elnökséggel kialakított. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tudunk átadni görög kollégáinknak, akik eh, utánuk veszik át az elnökséget. Hagy eh, térek ki arra négy tételre, amelyet az elnökség elején júliusban felsoroltam. Az első természetesen a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogalkotási csomag. Itt a Bankunió volt napi rendünk élén. Job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that, uh, with that job. Úgy gondolom, hogy ezzel a munkával boldogulunk. Nagyon örülök annak, hogy múlt hét megállapodást tudtunk kötni a trilógus keretein belül a bankok szanalásával kapcsolatos eh, irányelvet is ideértve. Ez masszív jogalapot biztosít a bankunió összes többi építőkockájának a kiépítéséhez is. Úgy gondolom, hogy a tanács nem soká meg tudja erősíteni majd az elért megalapodást a trilógus keretein belül Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, hogyha világos és egyértelmű üzenetet akarok megfogalmazni a piacok felé, de ugyanígy az európai polgárok felé is fontos, hogy a bankágazat jobban védje az emberek pénzét, az alapelvek úszónak, hogy mindazok, akik a bank kockázatából eh, eh, eh, nyereséget tettek szert, azok a kockázatok költségeit is viseljék. Ez alapelvként immár az egységes szanálási mechanizmus részét is képezi. Ezzel hónap fogunk az ECOFIN berkein belül egyeztetni és döntés hozni. Úgy gondolom, hogy az SRM alapvető fontosságú. Ez egy nem szabványos, nem, nem standard dosszié. A sajtó emiatt elég sok mindent írkál össze ezzel kapcsolatban. Áldisból újra meg elvették. It is... Úgy gondolom, hogy konkrét eredménynek tekinthetjük ezt, és egyúttal ez utólag is indokolja mindezt a tevékenységet, amely, amely a dossziét kérülveszi, úgymond. Úgy gondolom, hogy optimistán nézhetünk a hónapi tárgyalások elé. A múlt heti tapasztalatok alapján ezek is valószínűleg nagyon produktívak lesznek. A múlt héten azt mondanám, hogy áttörésre került sor a tagállamok között annak ellenére, hogy eléggé széles ellentéteket eh, képviseltek a tagállamok korábban. De minden bizonyan meg tudjuk beszélni a fennmaradó ügyeket, és a következő görög elnökség feladat lesz majd a trialógus tárgyalásokat lezárni, eh, hogy a mandátum vége előtt még le tudjuk zárni ezt a dossziét Ehm, úgyhogy Elizának nehéz munkája lesz, szerintem, de tudunk mi is segítséget nyújtani, hiszen az ír-litván görög trióhoz ehm, hozzájárulunk a munk részéről természetesen, és őszintén azt mondhatom, hogy ez a legfontosabb eh, dosszié személyesen számomra is, hogy az én szemléletem szerint is és meggyőződésem, hogy eh, sikeres lesz. A másik bankuniós ügy az a betétvédelmi direktíva, amelyel kapcsolatban még mindig folyamatban van egy trilógus. Azt hiszem, hogy a végső megalapodás eh, felé már úton vagyunk, és erre sor kerülhet az Európai Unió litván soros elnöksége alatt. A pénzügyi szolgáltatások terén a, a CSDR a direktíva, a MIFID, MIFIR eh, trilógusok folyamatban vannak. Ezeknek a véglegesítésében az önnek segítsége is rendkívül fontos volt, és erre számítok is. Ugyanez volt a helyzet az Omnibus 2 alkalmával is. Eh, és hát Burkhardt urat keresem. Úgy gondolom, <clears throat> hogy nagy munkát, nagyszerű munkát végeztünk az Omnibus 2 kapcsán. Úgy gondolom, hogy ezt a döntést sikerült végigvinni, nagyon fontos eredmény ez, mert 2016. január 1-től a Solvency 2-es keret, amely az Omnibus 2 része, életbe fog lépni. négy a BRD is, amelyek kapcsolatban megalapodtunk, hogy ezt is előre visszük 2016-ig. Tehát ez a dátum miatt meglehetősen szimbolikus jelentőségű dátumra válik így, hiszen nagyon sok fontos dosszié van, amely ezen a konkrét dátumon 2016. január 1 lép hatályba. Nagyon hálás vagyok, hogy véglegesíteni tudtuk a jelzálog direktívát. A munka nagy részét a korábbi elnökségek végezték el, de mi tettük fel a koronát a folyamatra. Úgy gondolom, hogy ez is igen jó üzenet a polgáraink felé, de a vállalkozók, a cégek felé is. A Jusid 5 igen, Sven, ez egy nagyon fontos dosszié, és a lehető legnagyobb tempóban haladunk előre. Azt nem tudom megígérni, hogy karácsonyig sikert érünk el, de törekedjünk erre. És majd meglátjuk. Ami a kifizetési számlák vonatkozó direktívával kapcsolatban elmondható, itt is köze vagyunk ahhoz, hogy a végére jussunk péntekig a dolognak. Ami a pénzmosás elleni dossziéket illeti, itt előre léptünk, de nem eléggé nagy mértékben. Ezzel együtt határozottan előre mozdult az ügy. Majd meglátjuk, hogy az Európai Parlament 2014. januári értelése, hogy látja ezt. A csomag második része a gazdasági irányítás kérdéseit öleli fel. Az európai szemeszter volt az egyik prioritásunk ezen a téren az ECOFIN ennek keretében fontott meg nagyon sok kezdeményezést. A gazdasági partnerségi programok több ország esetében megindultak, költségvetési ellenőrzési programok ugyanígy, valamint a túlzott deficit eljárás alá tartozó eurozónás országok dossziéra is nagy figyelmet fordítottunk riasztási mechanizmusról szóló jelentés is elkészült. Úgy gondolom, hogy ezekhez képest a következő európai szemeszter egy kicsit más lesz, mint az idei volt. Nem csak azért, mert azóta, mert nem csak a litván elnökség miatt, hanem azért is, mert nagyon sokan, nagyon sok erőfeszítést szenteltek annak, hogy eh, megértsük, hogy ezt az eszközkészletet fel kell arra használnunk arra, hogy az gazdasági kormányzás jobb legyen, a gazdaság és monetáris egység sokkal jobban működjön. Ami az adópolitikát illeti, bizonyos előrelépésekre került sor, sajnos a megtakarítási direktíva, eh, amelynek eh, tanácsi egyhangú szavazása van eh, szüksége, és az a Parlament csak egyeztetési joggal bír. Nos, ez nem készült el, még mindig van két tagállam, aki az eljárást ellenzi, annak ellenére, hogy a tárgyalások folyamatban vannak a harmadik országokkal. <clears throat> Az automatikus információcsere ügyében ezzel együtt jó előrehaladása sikerült sor keríteni, elsősorban a szemléletünkben, megértettük, hogy az OECD normáit Európa szerte jogalkotásban tudjuk használni, és az európai jogalkotást úgy kell alakítani, hogy az automatikus információ cserét megvalósítsa a pénzügyi intézetek, pénzintézetek és az adó eh, hatóságok eh, között. Negyedrészt jó lehet, ez nem az Econ eh, kompetenciája, hadd említsem, milyen nagy öröm számomra az, hogy eh, sikeresen jobban hagytuk az Európai Parlamenttel a több éves pénzügyi keretet. Így az Európai 2014-es eh, kiegészítő költségvetés is elfogadásra került, valamint a 2013-as kiegészítő költségvetés. Ez nem csak 325 milliárd eurót jelent, amelyet lassan el tudunk kezdeni befektetni január 1 hanem egy új kezdeményezés csokorról is szó van, amelyek a kohéziós politikák vonatkozó rendeletekbe beépülve új eszközöket hoznak, hoznak arra, hogy hogy lehet eh, olyan európai struktúrás alapokat összehozni, olyan pénzügyi instrumentumokat létrehozni, és eh, hogy lehet magánforrásokat bevonni annak érdekében, hogy minden egyes euró, amelyet az európai költségvetés biztosít, eh, meg sokszorozódjon eh, hatását tekintve, mégpedig 5-ször, 8-szor nagyobb hatása legyen minden egyes eurónak a különböző egyéb források bevonásával. Ezt a szeptemberi informális ECOFIN alkalmával, ahol Sharon Bowles is jelen volt vendégként is igen nagy, fontos hozzájárulást hozott. És most akkor áttérnék anyanyelvemre. Gerbemi komiteto gerbem a pirmininkė. Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni önöknek ezt a konstruktív együttműködést, ami hasznos volt. Ugyanakkor nagyon kellemes is volt ez az együttműködés. A litván elnökség prioritásaival kapcsolatban meggyőződésem, hogy az, hogy Európa legyen nyitott, megbízható és növekvő, nos ezek a prioritások szerintem ellettek érve a közös döntéseink által. Európa most életképesebb mint korábban volt. Látjuk, hogy a jövőbeni növekedés alapjait most vetjük el, Európa nyitottabb, nyitottabbá válik. A mi elnökségünk nagyon fontos volt Litvánia számára, hazám számára, ez egy fontos lehetőséget jelentett számunkra, mert bebizonyíthattuk magunknak, hogy mennyi mindenre képesek vagyunk, és mennyi mindenre képesek vagyunk akkor, hogyha közösen lépünk fel. Én megköszönöm az Európai Parlamentnek, ennek a fontos intézménynek és az Önök Bizottságának az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Én azt számolgattam, hogy hány dossziét zárnak le, és arra jutottam, hogy ha még ezen a héten is keményen dolgoznak, akkor tíz ekonos dosszié kerülhet lezárásra, ami rekord lenne, nem tudom, hogy sikerül-e elérni, de a végeredménytől függetlenül azt kell mondjam, hogy komoly haladást értünk el, néhány fontos kérdésben, olyan kérdésekben is, amelyekben korábban amelyben korábban nem tudtunk előrelépést elérni. Jean-Paul Gozes lesz az első néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Én azt gondolom, hogy ön megérdemli azt, hogy gratuláljunk egymásnak is akár, mert azt gondolom, hogy az ön elnökségének mérlege rendkívül jó. Sharon éppen az előbb beszélt a lezárt, vagy hamarosan lezárandó dossziékról. Nem tudom, hogy ön hitte volna-e hogy ez sikerül. Amikor az én irodámban először járt, akkor emlékeztetem önt, hogy egyszerre tartott a jövőtől, és volt optimista. Én pedig biztos voltam abban, hogy a litván elnökség jó elnökség lesz, és ez így is lett. Tehát én gratulálok ehhez a nagyon fontos munkához, nagyon nehéz körülmények között végezték el ezt a munkát az önök elnöksége lehetővé tette Európa számára, hogy előrelépjen és eh, megoldásokat találjon eh, a nagyon kemény anyagokkal kapcsolatban, dossziékkal kapcsolatban, például Bukhárt eh, kollega dossziéját is megoldották, illetve lezárták. A nagy téma természetesen a bankunió, és kérem, hogy anyanyelvén eh, mondja el, hogy eh, eh, hogyan látja annak lehetőségét, hogy megfelelő megoldásokat találjon erre a kérdésre, és mik az elvárása, illetve a várakozásai ezzel kapcsolatban. Még egyszer gratulálok az elnökséghez. Nos, Köszönöm, Jean-Paul, ezt a nagyszerű kérdést saját eh, nyelvemen nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy eh, mit kell tenni, és milyen kompromisszumokat kell megkötni. Én a kompromisszumok embere vagyok, eh, és megpróbáltam jó alkukat kötni, és, és tisztességes közvetítő lenni az egyes tagállamok között kétoldalú és többoldalú megbeszéléseket is tartottunk, konzultációkat. Sometimes there were, well, clashes, not, not so... És voltak összecsapások is, nem úgy, mint a moziban persze, de azt gondolom, hogy nagyon kemény szócsatákat is kellett vívnunk. És olyan javaslatok kerültek napirendre, amelyek aztán gyakorlatilag nehogy naponta, de két óránként változtak. Ezért sajnálom azt, hogy én most ezért mondom neked, Jean Paul, azt, hogy nem akarok belemenni a részletekbe, mert a részleteket még nem döntöttük el, még az összes részletet nem döntöttük el, és a miniszterek, miniszterekkel abban állapodtunk meg, hogy nincs alkú, amíg minden egyes részletben meg nem egyeztünk. És azt gondolom, hogy ez egy olyan elv, ami, ami az önök számára is elfogadható. Azt minden esetre szeretnénk elérni, hogy számos dokumentum egyszerre legyen az önök, láthár, az önök számára elérhető. Lehet, hogy nem mindenben leszünk majd hajlandók tárgyalásokba bocsátkozni, de én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek lehetősége lesz majd mindent értékelni, amiről döntöttünk, vagy dönteni fogunk. Sajnálom, hogy ennyi, nem tudok ennél konkrétabb lenni most. Nos, hogyha két óránként változik, akkor az talán azt is jelenti, mondja az elnök, hogy olyan irányba változik, amely az Európai Parlament számára is elfogadható, mert mi eh, nagyon súlyos csapásnak gondolnánk azt, hogyha kivennék ezt a dossziét a demokratikus eljárás eh, rendjéből, és egy olyan kormányközi eh, rendezés tárgyává tennék, amely kizárja az Európai Parlamentet. Én erre igen rossz szemmel néznék, és nagyon sajnálatosnak tartanám, ha az önök elnöksége ilyen véget érne. Köszönöm. Well, thank you. Köszönöm szépen Sharon a bevezetődet. Én is szeretnék az elnökségnek köszönetet mondani. Szerintem kitűnő munkát végeztek. Az önök elnökségével kezdtük meg valóban a szemeszterrel a munkát, és ez nagyon fontos az is, hogy önöknek sikerült a strukturális alapok tekintetében dőlőre jutniuk, illetve a pénzügyi perspektíva pénzügyi terv tekintetében és Sajnálom azt, hogy a makrogazdasági feltételek mégiscsak belekerültek a stális alapokba. Én ezt nem tartom elfogadhatónak jogi szempontból, de mindemellett úgy vélem, hogy tényleg kitűnő munkát végeztek. A pénzügyi piacok szempontjából, és most főként azokra a kérdésekre szeretnék koncentrálni, amelyek közelebb állnak hozzám, nagyon komplex dosszié volt itt, és eh, mindenképpen el kell ismerem a munkájukat, és eh, szeretnék köszönetet mondani az önök csapatának, kitűnő munkát végeztek, és eh, ugyanezt szeretném elmondani az SRM-ről is. Itt is pozitív megjegyzéseim vannak. Ez a legbonyolultabb kérdés és ezen fogják majd megítélni a hírnevünket is, mert itt nem csak, hogy alapvető ez a dokumentum, hanem ezt jól is kell elvégeznünk. Mindemellett e, remélem, hogyha minden két órában történik valami új dolog, akkor remélhetőleg önök tényleg igazságos közvetítő lesznek. Hallottunk olyan plegykákat, hogy a tanács álláspontja meg fog változni, és jobb, hogyha nincsen egy végső pozíció, mert lehet, hogy a tanács álláspontja teljes mértékben ellentétes lesz a mi általunk megvédendő elvekkel. Ma szavazni fogunk a parlament álláspontjáról, Remélem, hogy ez a tanács számára is ösztönző lesz annak irányába, hogy megteremtsék a tegyelási folyamatok kereteit. Ebben a pillanatban eltökéltek vagyunk annak irányába, hogy meg törjük a kapcsolatot az a bankok között, tehát annak érdekében, hogy ne az adó fizessék meg a megbukó bankokat, az iparnak kell ezt támogatnia. Egy olyan fajta hitel könnyítésre van szükség, amelynek azonnali hatása van, de ezt a hitelkönnyítést majd a banki rendszer fogja visszafizetni, a hozzájárulásokat az iparnak kell megfizetnie, a kockázatok mértékében. Egységes rendszerre van szükség, mert egységes felületről, egységes bankmentésről és egységes alapról beszélünk, és el kell kerülnünk minden eszközzel azt, hogy politikai részte legyen egy megbukó bank végső megmentésében. A, e, az, hogy nem a közösségi módszer alapján hozzák létre a bankmentési alapot, hanem kormányközi megoldással. Ezek számunkra súlyos aggályokat jelentenek. Nagyon reméljük, hogy a fantasztikus munkájuk, amit végeztek, az nem fog majd veszélybe kerülni, mandátumuk végső pázisában, és azt kérjük önöktől, hogy nagyon erősen lépjenek fel úgy, mint egy igazságos közvetítő, hogy azt korábban is tették. Ez ugyanis eh, hihetetlenül fontos kérdés, és nem szabad, hogy itt rosszul járjunk el. Köszönöm szépen, válasz. Köszönöm szépen, Eliza. Köszönöm, amit elmondtál. Azzal kezdted, amit talán én kihagytam az én hozzászólásomból. Hálás vagyok a csapatomnak természetesen. Rendkívül tapasztaltak és nagyon eltökélt szakemberek voltak. A lehető legjobb, a lehető legtapasztaltabb, lehető legeltökéltebb csapat volt ez, amit csak kívánhattam. ne maradjunk meg a plegykáknál, hanem inkább az elveknél maradjunk meg, amit ön is felsorolt. Én mindegyikkel egyetértek. Mindenképpen meg kell szakítani az általán említett kapcsolatot. Ez az a fő kérdés, amire gondolnunk kell, amikor létrehozzuk a banki uniót. A pénzügyi piac felaprózódásának megakadályozása, ez is nagyon fontos a bankunió kialakítása az egyik legfontosabb lépés, talán a leg, nem a legsürgetőbb. Valószínűleg nem így lehet lebontani a különböző akadályokot a tagállamok között, de egy lépésenkénti eljárás mindenképpen produktív lehet. Rendkívül örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutnunk a bail-in eszközök tekintetében, ez már 2016-tól meg fog valósulni. Nagyon fontos ez a lépés, amely a triológus során alakult ki az Európai Parlamenttel. Az alapok vagy az intézkedések a bankmentés kapcsán, most, hogy ezt az iparnak kell megfizetni, ez egy olyan dogma, amit minden tagállam követ, és megígérhetem, hogy ki fogunk tartani ezen elképzelés mellett. Nagyon fontos volt az a pont is, amit említett, ez eh, az volt, hogy a politikai és a nemzeti befolyást csökkenteni kell, minimalizálni kell a pénzügyi piaci gondok megoldásánál, és eh, szeretnék ezt az elvet alkalmazni. Következetesen minden bankunóra vonatkozó dokumentum esetében, beleértve az SRM-et is. Nem szeretnék most azonban ezzel kapcsolatban további részletekbe bocsátkozni. Elnök, rendben, akkor most az ALDE nevében Wolf Klintz következik. Köszönöm szépen! A kollégáim gratulációihoz szeretnék csatlakozni, számos munkatársát megismerhettem, és valóban fantasztikus volt a kombináció a személyes eltökéltség, illetve a szaktudás között a kérdések, amiket fel akartam tenni, azokat már feltették, tehát más kérdéseket kell feltennem. Először is, mit gondol az eurozóna, nem eurozóna tag, tagokról, a feltételek itt jól meg vannak határozva számukra, hogy részt vehessenek a bankunőben, vagy esetleg azt a veszélyt látja ott, hogy de facto az eurozóna tagokat jobban integráljuk, de ugyanakkor az eurózóna, illetve az Európai Unió többi része között egy szakadék fog létrejönni a második ponton. Már hallhattunk arról, hogy mennyire súlyos eh, a függőség az államok, illetve a bankok között az államkötvények eh, tekintetében. Ezt szeretnénk megszüntetni. Másrésztről viszont az Európai Központi Bank jelenleg nagyon kedvező kamattalat pénzeket, és ezek a pénzek, ezeket a pénzeket a bankok felveszik különböző tagállamokban, annak érdekében, hogy államközvényekbe fektessenek be. Tehát ez pontosan az ellentetje annak, amit mi szeretnénk elérni. Ezt meg lehet ezt szakítani az Asset Quality Review által úgy, hogy um, ezeket az államközvényeket kicsit uh, kritikusabban megvizsgáljuk. Köszönöm. Természetesen a bankunió egyik elve, akár csak az SSM esetében, hogy ugyancsak sikeresen le, lezártunk, pedig ez nem a mi munkánk volt teljes mértékben, de az volt a megtiszteltetésem, hogy az októberi ekopiron ezt jóvá hagyhattuk, és aláírtuk a közös megállapodást az EKB-val, illetve az Európai Parlamenttel is, az adat cseréről, az információ cseréről. Nos, ahogy önök is tudják, a nem eurózóna tagok választhatják az egységes felügyeleti e, rendszert, e, illetve az SRM-et is, mint a bankunió másik pillérét, viszont itt, itt tükrözni kell a felügyelet, felügyelet struktúráját, tehát ennek passzolnia kell egymáshoz, az SRM esetében közvetlen referenciák vannak az SSM-re és azon országokra, amelyek részt vesznek abban. Garantálhatom azt, hogy az érintett tagállamok nagy része, és hát a külön nem csak az eurózóna tagok terméke, persze ők jelentik az első alapot, de ezután ez ki is terjeszthet, terjeszthető, ki is kell terjeszteni ezt. Lehetőséget kell teremteni a nem a tagok számára is, olyanok számára, akik szeretnének csatlakozni a banki unióhoz, de mozgásteret kell adni a bankok számára a bankunión belül is, és azon kívül is, az Európai Unió területén, hogy legyen egyfajta mozgástér. Nos, mi követjük ezeket az elveket, de nem is annyira nehéz ezt követni, hiszen ez az uralkodó nézet a tagállamok között. Nem szeretnék semmit sem mondani az EKB kamatpolitikájáról, nincs meg erre a felhatalmazásom. Az ECOFIN elnökeként jelenleg nem érzem alkalmasnak arra magam, hogy ezt kommentáljam. Az Asset Quality Review, amit ön is említett, az az első lépése az egységes felületi rendszer végrehajtásának, és ez meg fog történni majd az elkövetkező évben. És amíg 2014. november 4-én életben nem lép az SSM, a tagállamok, az, a központi bankok, a tagállami felügyeleti hatóságok felkészülnek mindenre. Az Asset Quality Review nem az egyetlen um, gyakorlat, vannak még stressztesztek is, amit az Európai Banki Hatóság elvégez. Nem szeretnék itt sem részlegbe belemenni, de megtanultuk a 2011-es tanulságokat um, az akkori stressztest kapcsán, és úgy gondolom, hogy ez a gyakorlat így már sokkal sikeresebb lesz kommunikációs szempontból. A kommunikáció a pénzügyi szektorban, ahogy azt önök is tudják, rendkívül fontos, nem csak a pénz miatt, hanem amiatt is, hogy hogyan beszélünk a pénzről. Ez nagyon fontos a pénzügyi intézmények megfelelő működése szempontjából. Okay, uh, now for the Zöldek részéről Sven. You were next on my list. Ön volt a listámon. Nem tudom, hogy kérte van listára, minden esetre először is nekem is üdvözölnöm kell, és szeretném is üdvözölni mindazt, amit önök elértek. Az önök elnöksége igen hatékonyan működött. Nem kell az eredményeket minden egyes dosszió esetében centivel mérnünk összességében jól boldogultak, nagyon nagy menetelés áll a hátunk mögött közösen, és nyilván önök is tisztában vannak azzal, hogy senki nem egészen bizonyosabban, hogy a következő néhány hónapban ez folytatódni fog. Ezen túlmenően úgy gondolom, van egy különbség a pénzügyi szolgáltatások között egyrészt, mikor rendes együttdöntési felhatalmazásaink vannak, és más területek között, amiket én is említett, Például az adóügyben, ha összehasonlítom az Európai Tanács májusi ülésének eredményeit, és ehhez képest látom az ECOFIN jelentését az Európai Tanácshoz most, ezen a héten, amikor az ECOFIN megpróbálja elmaszatolni az ügyeket, tehát a korábbi elkötelezettség helyett most egyfajta mismásolás folyik nem csak az adóügyekben, hanem a nagy cégek adókerülésének tekintetében ugye az országonkénti jelentés mellett is elkötelezték magukat májusban, ez azonban most kockázatos, hogy eh, a tanács ezt megfúrja. Az eredmények ezen a téren tehát sokkal eh, szegényesebbek. E tekintetben jó néhány írásbeli kérdést föltettünk önnek, és szeretnénk erre írásbeli választ kapni, szeretnénk látni, hogy eh, végre megérkezik -e ez az írásbeli válasz. És ugyanez vonatkozik az, európai, az eurozóna jövőjével kapcsolatos kérdésekre is ha megnézzük, hogy milyen elkötelezettség vagy vállalásokra kerül sor, és ehhez képest milyen kevés tényleges előrelépése kerül sor, bizonyára emlékszik, hogy Van Rompuy úr Barrozóval, Drágival együtt sokadik sok mindent aláírtak, és ehhez képest elég keveset értünk el. Ez az Európai Tanács csak a CCI-jal fog foglalkozni, ezen túlmenően azonban nagyon kevés eredményt értek el. Ez nem az önök elsődleges felelőssége, hiszen ez az Eurogroupban zajlott le, és önök ez csak a jövőben csatlakoznak. Ezt együtt világosan látjuk, hogy ott, ahol együttetési felhatalmazások volt, ott önök is kiváló munkát tudtak végezni, ahol azonban nincs teljes együttetési felhatalmazásunk, ott a tanács továbbra is blokkolni tudja az egyetértési üzemmódban, úgymond az Európai Unió, az Eurozóna gazdasági kormányzását kérdéseivel kapcsolatos tárgyalásokat. Úgyhogy magam részéről agályosnak tartom, hogy ilyen kevés tényleges eredményt ért el az ECOFIN az adózással kapcsolatos dossziékban. És érdekelne, hogy ő személyesen hogy látja az előrelépést az SRN tekintetében. Ugye itt miniszterek találkoznak Berlinben a szokásos eljárástól függetlenül. Nagyon érdekelne, hogy ezt ön, mint elnök, az elnökség képviselője hogyan látja. Let me start uh, from... Uh, Akkor hadd kezdjem az elejénél. az adóügyekben nem értünk el komoly eredményeket, nem úgy, mint a pénzügyi szolgáltatások területén. Ennek egy sor oka van, abban nem értünk egyet, hogy nincs előrelépés, szerintem volt előrelépés, de valóban adóügyben eh, az, hogy mindenkinek meg kell állapodnia, az eh, eh, nehézé teszi a dolgot, és a politikai ciklusok, az egyes tagállamok politikai ciklusai, mivel nem esnek egybe, ezért hátráltathatják a dolgokat. Ugye két olyan ország volt most, amely ebben a fél évben politikai ciklusának végére ért, illetve az új még nem kezdődött el, ez is azt mutatta, hogy vagy ez volt az oka annak, hogy a megtakarítási irányelv beragadt, és ez is vitákra adott okot az ECOFIN-en belül, ami viszont az áfát, az érték, hozzáadott érték adót illeti, ott eredményeket értünk el, minden dossziét nem sikerült lezárni. A görög elnökség alatt majd tovább folytatódik a munka. Adózási ügyekben azt látjuk, hogy technikai megállapodásokra van szükség, technikai konzultációkra van szükség. Én annak örülök, hogy a mentalitás változik, meg automatikus információ cserében gondolkodunk, és nyilván majd írásban is válaszolunk az önök kérdéseire, hogyha ez szükségessé válik. Ami a gazdaság irányítást illeti, én nem értek egyet az önnel abban, hogy ott nem lett volna előrelépés. Nyilván a vágyainkban azt szerettük volna, hogy az ex-ante koordinációval vagy reformokkal kapcsolatban bizonyos jogszabályok megszülessenek, de ez nem könnyű. Másfelől viszont ott van az európai szemeszter, amely, amelyből már a negyediket kezdtük el, ez azért egy új dolognak számít, és a két a Tupac-et is csak néhány hónapja kezdtük el végrehajtani, alkalmazni, és most először kerültek értékelésre az Európai Unió tagállamainak költségvetése is, valamint előkészítjük a következő évi európai szemesztert, amely egyébként el fog térni a 2013-as évtől, mert egyrészt várhatóan informatívabb lesz, ugyanakkor nem lesz bonyolultabb. Egy másik gondolata az elnökségünknek az volt, hogy tegyük hasznosabbá, ne bonyolultabbá, hanem hasznossá, és ne formálissá, mert fennállt ez a veszélye is az európai szemeszter továbbfejlődésének. Tehát nem holnap, nem karácsony előtt, de amikor a nemzeti reform programokat és a konvergencia és stabilitási jelentéseket tavasszal megbeszéljük, akkor önök is látni fogják, hogy komoly eltérések lesznek a tavalyi évhez képest. Például lesz egy össze lehet, köve, össze lehet majd hasonlítani a mechanizmus jelentéseket, a tavalyit, az, majd a, az ideit, majd a jövő évben megjelenőkkel, és azt látni fogják, hogy egy sokkal inkább kidolgozott, sokkal inkább részletes jelentés lesz majd jövőre. Ez tehát egy lépésenkénti menetel, és valóban lehettek volna jogszabályok is meghozva ebben a témában, nem születtek jogszabályok, de én azt gondolom, hogy azért komoly eredményeket értünk el. Ami az Euró grupot illeti, én voltam az első olyan ECOFIN elnök, aki nem eurozóna országot képvisel, és mégis egyes kérdések megvitatásakor beengedtek az Eurogroup üléseire. Voltak olyan napirendi pontok, amelyekhez felkértek engem is, hogy hozzászóljak, és az Eurogroup erőfeszítéseinek ugye az er- Eurogroupnak vannak saját feladatai, amelyek amelyek kiegészítik, és a szerződésben vannak szabályozva az elnökség munkáját. Nyilván én annak idején viccelődtem azon, hogy meg fog változni a jogalap, nagyon, nagyon optimista voltam, de én azt gondolom, hogy minden tanácsi formáció jól végzi a dolgát, együtt tud működni, és hasznos ötletekkel tud előállni. Ez igaz azokra az ülésekre is, amikről ön beszélt. Kettő, három vagy négy miniszter összeül, szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat, ugyanis itt egyeztethetik az álláspontokat, mert amikor 28 miniszter ül le, akkor fennáll a kockázata annak, hogy nem születik eredmény. Tehát én személy szerint azt gondoltam, hogy eh, januártól eh, magam is személyes kapcsolatokat építsek ki a kollégákkal, 2013. januárjáról van szó, és ennek megvoltak az eredményei. Jó néhány bilaterális és multilaterális konzultáción részt vettem a kollégákkal, és én azt gondolom, hogy ez döntés előkészítésként nagyon jól működik abban egyetértünk, hogy azok a kétoldalú megbeszélések, amelyeket én tartok, vagy többoldalú megbeszélések, amelyeket én tartok, azok nem írják felül, vagy nem helyettesítik az ECOFIN döntéseket, mert nyilvánvaló, hogy a jogi kötőerővel rendelkező döntéseket az ECOFIN asztalánál lehet csak meghozni sehol máshol. És továbbra is kitartok emellett az álláspont mellett. Azt gondolom, hogy ezt a kollégák is ezt megértik, és ebben egyet is értenek velem. Köszönöm. Most az ECR részéről Dirk. Köszönöm, miniszter úr. E, van e, néhány konkrét kérdésem. Az egyik a bankunióra vonatkozik. Ki dönt egy bank szanálásáról? Az SSM dönt, vagy az SRM jelentés alapján döntenek, vagy az ECOFIN dönt, ki hozza meg a végső döntést. Ami a backstopot illeti, ön említette, hogy szektorális backstopra van szükség. Ez, ezzel én is egyetértek, ugyanakkor az én következtetésem az, hogy ez a backstop az mindössze 55 milliárd eurót tud majd felvonultatni 2025-re vagy 28-ra. Ez kevés, és túl késő is. Elő, előfordulhat, hogy addigra nagybank is veszélybe kerül, és ez olyan, mint hogy a tűzoltók víz nélkül vonulnának ki tüzet oltani. Mi lesz akkor ez a backstop? Egy EU szanálási alap, egy ESM, vagy pedig egy EU tagállamokat magába foglaló támogatási rendszer? A szektor, szektorális backstop olyan kicsi összeget tud felvonultatni, hogy végső soron mégiscsak az adófizetőhöz kell e, fordulni, pedig ezt szeretnénk elkerülni. Illetve e, mi a véleménye e, a Folker szabályról, a kiskereskedelmi bankok, illetve a befektetési bankok elkülönítéséről, erről beszélnek, ugye? Köszönöm. Kaptam öntől egy sor konkrét kérdést, amelyekre vagy nincs válaszom, vagy pedig egyelőre etikai szempontoktól vezérelve nem válaszolhatok, mert most még az ECOFIN-nek az elnöke vagyok. Tehát eh, jó pár kérdésére nem tudok válaszolni. De egy elfben megállapodtunk a backstoppal kapcsolatban. Vannak olyan folyamatok, amelyeket mindenképpen finanszírozni kell eh, a bankszektorban, illetve a pénzügyi szektorban. Az első az első forrás mindig a magánszektor lesz. Nekik kell viselniük a szerkezet átalakítási, eh, segítési, megsegítési programok eh, költségét. Eh, nekik kell viselniük. Tehát az első forrás az mindig a magánszektor lesz most itt beszélhetünk feltőkésítésről, vagy eladásról, vagy valami ilyen megoldásról. A második forrás az az adott tagállamnak a nemzeti erőforrásai lesznek, és csak harmadsorban lép be az Európai Unió valamilyen forrása. Nyilván ennek részletei, hogy ki fog dönteni, ki mit csinál, ki mit fizet, ez nyilvánvalóan majd szabályozva lesz a, egy konkrét rendeletben, nem az SSM, eh, az SRM vagy a BRD, a BRD-ben már van egy válasz, ugye, hogy eh, ki, eh, ki szanálja a bankot, a Nemzeti Bankszanálási Hatóság, az SRM-ben pedig a bankunió keretein belül még nincs végleges válasz, de én azt gondolom, hogy önök is majd időben megtudják, mert mert majd lesz egy trialógus ezzel kapcsolatban. Ami a kiskereskedelmi és befektetési bankok elkülönítését illeti, nincs jogszabálytervezet a bizottságtól még, éppen ezért én magam ehhez a témához nem tudok hozzászólni. Köszönöm. Fingon, uh... Burkhard Balc következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Én is szeretném nyomatékosan köszönetemet kifejezni elnökségi munkájukért. Kitűnő munkát végeztek, és eh, az ön által már említett dossziéről, az Omnibus 2-ről beszélek. Ezt sikerült hosszas tárgyalások után lezárnunk, ezek mindenképpen köszönettel adózom ön előtt ezért. Három kérdésem lenne. Először is, sokat sikerült elérni a litván elnökség ideje alatt. Lehetséges módon akár tíz dossziét is sikerül lezárni. A kérdésem az az, hogy ön az elkövetkező években mit tekint fontos jogalkotási dossziénak, olyanoknak, amelyek eh, kell majd az Európai Parlamentnek és az Eurózónának foglalkoznia kell. Második kérdésem, ön litván pénzügyminiszter, és örök szeretnének csatlakozni az euróhoz, amit csak üdvözölni tudok. Elmondaná-e, hogy a közös pénznem jövőjét milyennek tartja, milyen fajta kihívások állnak az euró előtt 2014-ben. Harmadik kérdésem, a pénzi tranzakciós adó után ön hogyan látja a pénzügyi tranzakciós adó kérdését az Európai Unióban? Hogyha erre a három kérdésre válaszolni tudna, nagyon hálás lennék önnek. Nos, az első kérdésére válaszolva, hogy melyek a fontos dossziék a pénzügyi szektorban. Szerintem nagyon érdekesek voltak a vitáink az ECOFIN üléseken. Szeptemberben döntéseket is hoztunk akkor, de Beszéltünk a jövőről is. Az egyik kérdés, ami felmerült, az a pénzügyi szektor jövőbeli szerkezete volt. Szerintem még mindig sokat kell tennünk, annak ellenére, hogy elég sok a technikai jellegű dosszié, ezeket is le kell majd zárni. jobban meg kell érteni azt, hogy a pénzügyi szektor milyen és milyenek kell lennie, és ez mindenképpen a legfontosabb kérdés Európa számára. Például a hosszú távú befektetések, ez egy olyan kérdés, amely már az ír elnökség során is felmerült, áprilisban is beszéltünk erről, Dublinban, az informális ECOFIN ülésen számos elképzelést vetett fel azzal kapcsolatban, hogy az európai pénzügyi szektort hogyan kell átalakítani, annak érdekében, hogy ez ne függjön annyira a banki szektortól. Bizonyára tudják, hogy a banki szektor nagymértékben nem hitelezi a bankokat, viszont 89%-ban, az USA-ban viszont ez 75-80%-ban a finanszírozás a tőkepiacokról történik. Európában is ez hasznos lehetne, ugyanis ezáltal csökkenne az a kockázat, amely a banki rendszerhez kötődik, tehát a bankú unió ezt segíthetné, de a tőkepiacok kifejlesztése is segíthetne, vagy a finanszírozás alternatív módja is segíthetné ezt. a spektrum másik oldalán ott állnak a KKV-k, ahol 27 millió foglalkoztatottból 23 millió a KKV-knél van, tehát minden KKV számára lehetővé tehetjük azt, hogy minden munkanélküliből egyet alkalmazzon, akkor meg tudnánk oldani a problémát. Ez spekulatív jellegű persze, de a KKV-knak is hozzá kell férniük a hitel lehetőségekhez, és persze, hogy a bizalom majd növekedik a pénzügyi piacok irányába, ez is segíthet abban, hogy megoldódjon a finanszírozási kérdésük, de új eszközökre is szükség van. Ez talán a két legfontosabb olyan út, amit be kell járnunk. Vannak más fontos kérdések is, kezdeményezések is. Milyen kihívások állnak az eurózóna előtt? A fő kihívás nem csak az eurózóna számára, de az európai gazdaság számára az a növekedés üteme, amely csekélyebb, mint az usa növekedési ütem. Az őszi találkozóink során Washingtonban az Európai Unió az Európai Uniót nem annyira kritizálták gazdasági szempontból, ez új volt, de úgy gondolom, hogy a növekedésnek ismételten be kell következnie, és úgy tűnik, mintha meg is indulna a növekedés. Ez pozitív marad, de továbbra is javítani kell az európai gazdasági helyzetet. Hazámról beszélve, nálunk is a gazdasági fellendülés az egyik prioritás, és, hogy, és az egyik ok annak, hogy miért szeretnénk az euróhoz csatlakozni, az az, hogy tényleg hiszünk az európai közös valutában, és az egyik érv az eurózóna mellett, véleményem szerint az, hogy az eurózóna magától oldotta meg a problémáit, tehát van egyfajta belső energia, amely által bármilyen fajta válságot át tud vészelni, és eh, hiszek abban, hogy lesznek még nehézségek az eurózónán belül a jövőben, de az eurózóna képes lesz eh, magától is szembeszállni ezekkel a nehézségekkel. A pénzügyi tranzakciós adóról szólva volt technikai előlépés, de őszintén szólva 11 ország között van megerősített együttműködési eljárás, és még mindig nagyon különbözőek a 11 tagállam között az álláspontok az FTT, a pénzügyi tranzakciós adót tekintetében. Tavasszal majd meglátjuk, hogy milyen fejlődést értünk el, és a következő elnökség jövő tavasztal többet tud majd erről mondani. Um, Köszönöm. Mint hogy fél kilenckor kezdtük az ülést, egy kicsit több időt adtunk a miniszternek. Eh, Van Malaticsnak adom, Malatics asszonynak adom meg a szót eh, a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a miniszter urat, és szeretném gratulációimat Eh, megfogalmazni a sikeres elnökség okán. Nagyon sok területen voltak sikeresek, ideértve a gazdasági és pénzügyi unió megerősítését, a költségvetés előfogadását, az új kohéziós megközelítést, a makroregionális stratégiákat, és sorolhatnám. Sokat beszéltünk a KKV-k hitelhez való hozzáféréséről, és ön is eh, hangsúlyozta ezt a témát a választában. Tény, hogy a különböző tagállamokban más és más a helyzet, különösen ami a kamatlábakat illeti. Ez természetesen kiegyenlítetlen helyzetet hoz létre. Eh, <clears throat> kérdésem, hogy hogyan látja ennek a problémának a megoldását, nem csak az eurozónában, hanem azon kívül is. Ez lett volna az első kérdésem. A második kérdésem az az, és ez is fontos, mert összefügg az európai szemeszterrel. Sokat beszélünk erről is hogyan lehet sikeresen megvalósítani azokat az ajánlásokat, amelyeket az európai szemeszter megfogalmaz, hogy lehet biztosítani ezeknek az érvényesülését. Az elemzésekből azt látjuk, hogy csak kettő tagállam volt, amely az ajánlásokat végrehajtotta, a többiek csak az ajánlások egy részét hajtották végre. Mit lát, hogy látja, mik a problémái az ajánlások végrehajtásának? Nem lehet az, hogy ezek nem eléggé világosak és konkrétak? Esetleg? mit kell változtatni a e tekintetben. A harmadik kérdésem az az, hogy az önök országa, az ön országa milyen tapasztalatokat e, szerzett a túlzott deficit eljárás során. Június 21-én önök kikerültek a deficit eljárás alól, túlzott deficit eljárás alól, nagyon sok intézkedést e, hoztak, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az egyik intézkedés a nyugdíjrendszer eh, második oszlopába tartozó eh, transferek csökkentése volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy gondolkoznak el Litvániában eh, arról, hogy a második nyugdíj pillért megszüntessék, és milyen mértékben járult ez hozzá az összes deficit csökkentéséhez? Uh, Oké. Okay. Uh, Nos, először is köszönöm az összes kérdést Kicsit összezavarodtam persze, mert most az ECOFIN elnökeként vagyok itt. Lehet, hogy etikailag nem volna teljesen rendben, hogyha belső litván ügyeket tárgyalnék. Elnézést, ezt személyesen megbeszélhetjük, de nem szeretném ezt nyilvánosan megtenni. Az én első kérdése rendkívül fontos. A KKV-k hitelhez való hozzáférésének lehetősége. Ezen a téren ugye a kamatlába kérdése igen fontos tényező, pontosan ez az, amely ellehetetleníti néhány kis és közepes vállalkozás számára azt, hogy hozzáférjen a eh, hitelhez azonban sokkal fontosabb az, hogy egyáltalán milyen lehetőség van arra, hogy bármit is kapjon az ember a bankoktól, tekintettel arra, hogy a bankok nem akarnak kockázatot vállalni egyáltalán. Tehát akármilyen kamat mellett sem adnak az embernek pénzt, ha nem biztosak abban, hogy az embernek az üzleti terve működni fog. Figyelembe véve azt azonban, hogy a KKV-k mennyire fontos részét képezik a gazdaságunknak, biztosítanunk kell azt, hogy legyenek bizonyos eszközeink, amelyek mérséklik éppenséggel ezt a hiányosságot. Az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság közös kezdeményezése, mely arról szólt, hogy összerakjunk egy olyan pénzügyi, mondjuk egy pénzügyi mérnökségi csomagot, amely a kockázati tőkéket, business angeleket, befektető angyalokat, és egyéb módszereket mozgósítana ezen a területen, privát, tehát magánszektor anyagi alapjainak bevonásával, és eh, kock, egyéb kockázatok, beruházási befektetés kockázatok csökkentésével. Nos, ezek a megoldások eh, sikeresek lehetnek, arra törekszünk, hogy eh, a jogi rendelkezéseket beemeljük a kohéziós megalapodásokba olyan módon, hogy ezek az eszközök használhatóak legyenek. Litvániában pontosan ezt fogjuk tenni. Az egyik szlogen nagyon érdekes, és nagyon fontos is egyúttal. A kohéziós miniszterek Vénuszi és volt kohéziós miniszterek Vénuszi ülése alkalmával az európai pénzzel függött össze, és szemláltattuk a beruházást eh, a, a jobb költés, a better spending helyett, ezek a két fogalmat, ez egy fontos eh, eh, előrelépés, házasként, befektetésként, és ne a költségvetés elkötéseként. Ezen a területen a következő néhány napban is elég sok értékelési munkát fogunk folytatni majd mindenképpen az ajánlások konkrét vonatkozásaival kell foglalkoznunk, amellett, hogy vannak általános javaslatok is, amelyek minden országra vonatkoznak. E, e, ajánlások egy része e, a néhány országra specifikusan van megfogalmazása és néhány országra specifikusan került meghatározása. Úgy gondolom, hogy mind a szükségünk van, de leginkább eredményesebb elemzésre van szükségünk, hogy lássuk, hogy az ajánlásokat hogyan hajtották végre az egyes tagállamokban. Ugye ideális helyzet az, hogyha az ember ajánlásokat fogalmaz meg, és következő évre azokat végre is hagyják, ezt azonban elég nehéz elérni. Lesznek olyan ajánlások, amelyek egy-egy ország esetében jó pár évig, vagy még tovább is folyamatosan megfogalmazásra kerülnek. Maga igazándiból nem elsősorban az a legfontosabb, hogy a célokat elérjük, az a legfontosabb, hogy a célok felé folyamatosan haladjunk, maga az előrehaladás az elsődleges fontosságú ügy, és nyilván ebben előrelépésre kerül a Gergely elnökség elején elnök. Ugye az volt a célom, hogy a késés, késedelmes kezdés ellenére, aki akart kérdezni, azt tudjon kérdezni. Nem azt lett volna a célom, hogy mindenki másik kérdezzen. Péter Simon akarom meg a szót. Én is uh, szeretnék emlékeztetni arra, amikor először itt ült ezen a helyen, az első Econ ülésünkön, és arról beszéltünk, hogy a betét biztosításról mindenképpen le kell zárni a tárgyalásokat. Szeretnék köztet mondani azért, hogy ilyen sokat tett mindezért, és ennyire sokat tettek a munkatársaik, ennyire működtek velünk az Európai Parlamenttel. Én is reménykedem abban, hogy vannak esélyeink, még akkor is, hogyha az álláspontok egy helyen eléggé különbözőek. Ma az este talán ezt le tudjuk várni, zárni majd a trialógus ülésen. Nagyon sok dolgot sikerült megoldanunk, amiről senki nem gondolta volna, hogy ilyen rövid idő alatt meg tudjuk ezeket oldani. Én is úgy látom, ahogy ön is, hogy talán az út végső részét ma este le tudjuk majd zárni közösen. Van egy kérdésem, amely egy kicsit elgondolkodtat ezen. Nem tartozik ehhez a mindennapi munkánkhoz. Ez egy perspektifikus kérdés. Azt látom, hogy az a szerep, amit a banki hatóságnak adni akartunk, amikor létrehoztuk a banki hatóságot, és az a szerep, amelyet most már magának tud a banki hatóság, az teljes mértékben más. Hogyha elgondolkodok azon, hogy milyen fajta felügyeleti szerveket hoztunk létre, és mit akartunk ezekkel elérni, és ha látom azt, hogy minden egyes adandó alkalommal a tanácsban minden és szöveg esetében, például azon szöveg esetében, amelyen én foglalkoztam, például a betét biztonság kapcsán, ott is azt láthatjuk, hogy azok a kompetenciák, amelyeket az Európai Bizottság elképzelt, az Európai Parlament elképzelt, ezeket mostan visszacsökkentik, ez kevesebb lett, vagy ezeket a jogköröket átadják a tagállamoknak, ez engem aggaszt, mert soha nem úgy képzettük el a banki hatóságot, mint egy érdekes testületet, hanem úgy, mint egy hatóságot, amelynek valóban tekintélye van. Hogyan látja ön az EBA jövőbeli fejlődését, milyen fajta tekintét tud ez már egyáltalán magának kivívni? Válasz. Először is én is szeretnék önnek köszönetet mondani, amiért ennyire gyümölcsöző volt az együttműködésünk ezen fél évben. Véleményem szerint kitűnő volt az együttműködés, főként az Econ szakbizottsággal, ami az Európai Banki Hatóság szerepét illeti. Lényeges intézmény ez, viszont nem szokatlan az, hogy az intézmények között a hatáskörök elcsúsznak, miután létrehoztuk ezeket. Bizonyos eredményeket sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy banki szektor szabályozása, nem csak a pénzügyi szektorok szabályozása összességében, de a banki szektor szabályozása tekintetében egészen jó eredményt tudunk felmutatni. Úgy vélem, hogy az egységes felügyeleti rendszer létrehozása után és életbe lépése után az Asset Quality Review összekapcsolva az EBA teszt, stressz tesztjeivel ebben az évben, illetve majd a későbbiekben, ezáltal a, az SSM tényleg működőképes lesz. Kényelöltük a fegyületi testület képviselőjét is itt az LKB-ban, e ez a teljesen új testület, felveszünk embereket, ők már a munkájukat tervezik, sokat kell még tenni az elkövetkező évben. Egy éven belül, 2013, 2014. decemberében már világosabb lesz az, hogy ki mit tesz, kinek mi a kötelessége. Most egészen normális az, hogy egy kicsit képlékeny a helyzet, majd ki fog ez még alakulni idővel. And, uh, I think the final question uh, to Marino. Köszönöm. Marino Barbini. Ja sam htio čestitati na velikom... Köszönöm. Szeretnék gratulálni a miniszter úrnak munkájához, illetve az elért sikerekhez. Miniszter úr komoly sikereket ért el a litván elnökség. Pénzügyi területen tényleg vannak sikerek, ezért kérdezem, hogy eh, hogyan látja Litvánia eredményeit és sikereit az elnökség során. Eh, az Európai Unió ebből hasznot húzott, vagy sem? Vagy előfordult, hogy Litvánia többet adott, mint amit kapott? Vagy ez a kérdés csak szimbolikus, és éppen ezért nem igazán érdekes. E, gratulálok a marketing intézkedésekhez is. Nagyon szép nyakkendőket e, viseltek e, a litván elnökség tagjai, ön is. Ugye Horvátországból származik a nyakkendő, én sajnos a litván elnökségtől kapott nyakkendőmet Horvátországba hagytam. Köszönöm. Ez a legjobb eh, utolsó kérdés, amit eh, sajnos, sajnos Langen úr visszajött, és éppen ezért még lesz egy utolsó utáni kérdés is, mondja az elnök. Nos, miniszter. Én örülök annak, hogy július 1-én következett az be, hogy Horvátország belépett a családunkba, és ugyanez volt az a nap, amikor mi átvettük az elnökséget. Mint minden családban, soha nem, mint ahogy egy családban sem, nem lehet feltenni azt a kérdést, hogy ki mikor kap többet, vagy nyer többet, mint a többiek. Ez egy családban nem így szokás. Én a politikai karrierem során most először éreztem azt, hogy ez a család, ez tényleg egy, egy család, nem egy formális együttműködés szuverén államok között, ahogy ez esetleg kívülről látszik, és ahogy más nemzetközi szervezetek működnek. Én azt gondolom, hogy tényleg vannak ilyen családias érzések, és ezek a családias érzések számomra és a hazám számára rendkívül fontosak. Köszönöm a kérdést. És én nekem is tetszik a nyakkendő, ezt meg kell mondanom. Na, akkor most jön az utolsó utáni kérdés Werner Langem. Äh, äh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Csak megerősíteni tudom azt, amit elmondtak a kollégáim is. Az elmúlt fél évben kitűnő eredményeket értek el. 19 és fél éve vagyok már itt az Európai Parlamentben, és nagyon ritka az, amikor tényleg teljes szívből tudok dicséretet mondani. Van egy másik kérdésem is. Ön, mint ECOFIN elnökeként teszem ezt azt a kérdést önnek. 15 órakor Asmussen, az EKB tagja, megkapja a kinevezését majd. Draghi majd az Ecofinnak ír egy levelet, hogy ezt a helyet pótolni kell, ugyanis mától, vagy holnaptól ez a hely felszabadul az LKB-ben. Az Ecofinon fogják még ezt benyújtani, ezt az írományt, és megindul majd egy folyamat, hogy újonnan egy személy találjanak az Európai Központi Bank vezetőségében. A ház elmúlt három alkalommal, amikor új szemét kellett kinevezni, mindig arról beszéltünk, hogy nincs női tagja az EKB-nak. Nem hiszem, úgy gondolom, hogyha most a következő előttnek, hogyha nem akar nem váltást, akkor várnia kell. Asmussen urat is 8 évre nevezték ki, német javaslatra. Két év sem telt még el, helyesnek tartja ezt, hogy ilyen gyorsan megy, ez ahogy Draghi úr is elmondta, vagy jónak tartja azt, hogy Németországnak továbbra is megvan a javaslati joga, hiszen ezt a e, pozíciót igazából e, csak két év határozták meg. Ez nagyon fontos kérdés, aktuális ez a kérdés, szeretnék erről valamit hallani. Uh, uh, uh, persze, megköszönöm ezt a kérdést önnek, a lehető legjobbat kívánom Jörgnek is, akivel nagyon kitűnő módon együttműködtünk. Most politikai karriert folytat, persze az LKB e nem volt egy politikai kinevezés, ő is egyébként szociáldemokat akár csak jó magam, ez is fontos kérdés. De ami a további eljárást illeti, attól tartok, hogy nem tudom megválaszolni konkrétan a kérdését. I think joy... Köszönöm, úgy gondolom, hogy e mandátum folyamán nagyon sok rekordot döntöttünk meg az ECON keretein belül, a trilógusok számát tekintve, a jogalkotási e, anyagok számát tekintve, e, és a kinevezettek számát tekintve, ugye az LKB e, különböző testeteiben. Remélem, hogy ez a magas fluktuáció nem folytatódik. Nagyon szépen köszönöm, hogy megjelent. Úgy gondolom, ahogy ezt mondtuk is korábban, eh, úgy gondolom, hogy az önök elnöksége valóban a, önmagában is a eh, rekordok eh, között rekord teljesítményéről lesz majd emlékezetes. Köszönet összes munkatársának. Nyilván személy szerint az összes trilógusban részt veszek, és ezért pontosan tudom, hogy az önök munkatársai kiváló munkát végeztek, és igazán büszke lehet rájuk az önök országa és az önök elnöksége. Elnézést, Sharon! Csak zárszóként magam részéről, ha megengeded, hagyományok témáktól eltérve szeretnék személyesen köszönetet mondani Sárnak a rendkívül érdekes és gyümölcsöző és bátorító együttműködését. Sárán még egyszer személyesen köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. Hoppá, még ajándékozást kapok. Oh -oh. For those of you who don't know, we... Aki esetleg nem tudja, eléggé meglepő a hátterünk a szilárd fizikában és egyéb szakterületeken, úgyhogy ezzel át is adnám a szót Pavlónak, mint elnöknek. días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto del día. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Bemutásra kerül. A bankközi díjak és a kártyalapok kifizetések kapcsolatos jelentéstervezet. Itt magam vagyok a jelentéstevő. majd rátérünk a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokra, ahol Fejó úr a jelentéstevő. Én magam fogom bevezetni a 7-es napi pontot, Diogo Fejó pedig a 8-as pontot. Természetesen mindkét jelentést tekintetében megszólalhatnak az árnyék jelentéstevők is majd. Úgyhogy akkor rá, is térnék a jelentéstervezet bemutatására kevés elnök kerül ilyen helyzetbe, elnézést ezért. A jelentés tervezett célja alapvetően az, hogy érjünk el négy célkitűzés, négy alapvető célkitűzés. Először is az átláthatóságot érjük el, hogy egy olyan kifizetési rendszerre kerüljön, olyan fizetési rendszerre alakuljon ki, amely átláthatóság. Meggyőződésem, hogy ez a jelentés ezt a célt el is fogja érni. Miért mondom ezt? Sokan kritizálják azt, hogy a bankközi díjak ügye kihathat olyan módon, hogy a bankok a kártyahasználata kapcsolatos egyéb díjakat megemelik, és hogyha ez így is lenne, akkor az gond lenne, meggyőződésem, hogy nem szabad ezt megengedni, legalábbis az átláthatóság célja pontosan eh, ez. Eh, fontos, hogy az ügyfelek tudják, hogy mit fizetnek minden egyes bankkártya tranzakcióért, vagy hitelkártya használatért. A második cél az, hogy megerősítsük az egységes piacot. Ez egyértelműen eh, alapvető fontosságú, nem csak ebben a jelentésben, hanem bármilyen jelentésben jogalkotási jelentésben, amely a parlament eh, berkein belül eh, bemutatásra se fordásra került, és mindig is ez a célunk, hogy megerősítsük az egységes belső európai piacot. A harmadik célja ennek a jelentéstervezetnek az, hogy amint hatályba lép ez a jelentés, illetve fejú úr jelentése, az érintett cégek továbbra is kellő ösztönzések, ösztönzők eh, kellett kapjanak annak érdekében, hogy újítsanak, innováljanak, fejleszték termékeiket. Fontos, hogy lehet, hogy legmagasabb szintű innovációt tudjuk támogatni az ágazaton belül. A legutolsó cégzőzés, amely nem kevésbé fontos, az az, hogy javítsuk, fokozzuk a fogyasztók védelmét. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem alapozta meg kellőképpen a javaslatait, ez nem világos, hogy az ő javaslatuk valóban az kitűzött célokat elérnék. Személy szerint úgy gondolom, hogy sokkal óvatosabban kellene értékelni a helyzetet, jobban méretre szabva azt úgymond, hogy a bizottsági javaslatok valamennyi tagállamban hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy a penetráció, a kártyás fizetés penetrációja a különböző tagállamokban egészen eltérő, sokszínű. Fontos lenne, hogy, elé, hogy, hogy, hogy elkérjük azt, hogy esetleg ellentétes hatásokat érjenek el a különböző intézkedések. És mindenképpen cél lenne, hogy a kártya használatot fokozzuk valamilyen tagállamban, ennek érdekében fontos elérni, hogy az új rendelkezések valamennyi tagállamban erre a hatása fussanak ki a hitelkártya használat terjesztése tekintetében. Vannak olyan ügyek, amelyek vitatottabbak, ezért szeretném jelentéstevők és a bizottság véleményét is meghallgatni. A saját jelentésemben arra törekedtem, hogy hangsúlyozom azokat a kérdéseket, amelyek szerintem leginkább vitatottak, amelyek szerintem megízlésem szerint, eh, a leginkább eh, pontos eh, megoldást kell keresni. Jelentésen keresztül egy olyan javaslatot teszek le az asztalra, amely természetesen nyitott az jelentéstevők és a bizottság felé, hogy ennek alapján alternatív megoldásokat is keresünk esetleg az enyémekkel szemben. Ami az egyes cikket illeti, ez a tárgyi hatály, itt a bizottság kizárja a harmadik fél viszonyokat a bankközi költségek tekintetében. Itt a hetes szikre is hivatkozok, ahol a feldolgozók és a kártyákból kibocsátók szétválasztásáról van szó. Úgy gondolom, hogy ennek a javaslatnak biztosítania kell a kiegyensúlyozott versenyhelyzetet ugye három részvevős és négy részes rendszerekről van szó, illetve új piaci részvevők és új technológiák megjelenéséről van szó, olyan technológiákról is, amelyek esetleg később merülnek fel. Ami a hármas és négyes cikkeket illeti, itt a rátákról van szó, fenntartom a bizottságnak a javaslat, azonban úgy gondolom, hogy itt egy vitára van szükség, arról, hogy ezek a határértékek valóban alkalmasak-e. Itt sokkal mélyebben elemezni kellene ezt. Biztosítanunk kell azt, hogy a tagállamok, amelyeknek a piacai elfizetési rendszer tekintetében különböző penetrációval jellemezhetőek, illetve néhol kevésbé fejlettek, garantálni, garantálni kell azt, hogy ezek a bankközi díjak ne jelentsenek traumát, és ne fogják vissza a hitelkártya és debitkártya használatot. Tehát itt a korlátozást nem szabad olyan módon alkalmazni, hogy azok megfékezzék vagy lassítsák az érintett ágazatnak az innovációs törekvéseit, mert ezzel csökkentjük az adott országokban a kártyahasználati penetrációt, ami pont ellentétes a céljainkkal. Tehát fontos, hogy ezek a díjak ne csökkentsék a befektetések, a fejlesztések lehetőségeit. Fontos, hogy ezekben a díj limitekben, korlátokban megfelelően járjunk el. Tudatában vagyok annak, hogy lehet, hogy nem az általam javasolt megoldás lesz a tökéletes megoldás, de ezt teszem az asztalra magam részéről, és nyitott vagyok arra, hogy megvitassuk, milyen eszközet tudjuk elérni a közös célt úgy gondolom, hogy fontos lenne különböző ágazatok között is különbséget tenni, hiszen különböző ágazatokban mások lehetnek a kockázatok, illetve fontos lenne ösztönözni új technológiák vagy fizetési módszerek, biztonságos fizetési módszerek bevezetését is. Ezek lennének a jelentés alapvető pontjai a bizottsági javaslat alapján. Természetesen tovább vitatjuk és tanulmányozzuk a különböző lehetőségeket, és most pedig szeretném meghallgatni a jelentéstevők véleményét ami a kettes cikket illeti, itt a határon átnyúló tranzakciók definíciójáról van szó. Itt olyan határon átnyúló tranzakcióról van szó, aminek a határ, önmeghatározása bizonyos következményekkel járhat fontos, hogy a belső piacokon ez ne okozza fennakadásokat. Hát ezért én azt javasolnám, hogy a korábbi definíciót tartsuk meg, és a belső piacokat fontos, hogy az átmeneti időszakban se érts, érjék negatív hatások. Ez egy 22 hónapos átmeneti időszak. A kettes cikket illetően ugye a hitelkártya és debitkártya tranzakciók kapcsán úgy gondolom, hogy a bizottság által bevezetett def, bevezetett definíciók a hitelkártya és debitkártya használata tekintetében javíthatóak. Arra is hivatkoznék, amely, eh, hogy valamennyi, így, valamennyi fél olyan eh, definíciót szeretne alkalmazni, amely egyértelmű és alkalmazható az egész Európai Unióban. Ami a rendszerek és a feldolgozók eh, elválasztását illeti, illetve az interoperabilitást, véleményem szerint lehetséges, hogy túl sokat kérünk, amikor a fizetési rendszerek és a feldolgozó rendszerek szétválasztását jogi személyiség szintjén is megköveteljük. Jogos, volt le, jogos lehet az operatív szinten szétválasztani a fizetési rendszereket a kártyafeldolgozóktól, de jogi személyiség szintjén ez túl messzire mehet. Nem biztos, hogy ez segíti a helyzetet úgy gondolom, a véleményemben ez tükröződik, hogy fontos a területi alapú diszkrimináció elleni küzdelem, hiszen az Európai Uniós feldolgozó rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy a rendszereik technikailag interoperábilisak legyenek az egész Európai Unió területén. Ezért meggyőződésem fontos, hogy hosszabb időszakot határozunk meg arra, hogy ezt az interoperabilitást megvalósítsák eh, a különböző rendszerek. Ami a 8-as cikket illeti, itt eh, eh, előfordulhat, hogy a célzottan ellentétes hatásokat érünk el. Fontos, hogy ne legyen kevesebb ösztönző a hitekártya való fizetésre. Fontos, hogy amikor valaki a különböző márkák között választ, világos információk alapján tudja ezt megtenni, annélkül, hogy jelentős különböző problémák merülnek fel a fizetéskor. Itt ugye bizonyos kétségeket vettek fel. Szeretném, hogy ha mondjuk a mobiles, mobiltelefonos fizetés szemben a műanyagkártyás fizetéssel megfelelőképpen legyenek szabályozva, és világos legyen a szövegben mindenütt, hogy hol beszélünk hitelkártyás fizetésről, és hol beszélünk egyéb, mondjuk mobilterminálos fizetésről. Lényeg az, hogy könnyítsük meg a fogyasztónak az életét. Ez az egész célja annak, hogy hogyan módosítjuk meg a különböző definíciókat. Ami pedig a tízes cikket illeti, a bizottság javaslata az összes kártya elfogadására. Lehet, hogy nem ez a legjobb módszer arra, hogy a hitelkártyák használatát megkönnyítsük fizetési eszközként. Ez a javaslat, amelyet a bizottság benyújtott, azzal járhat, hogy a fogyasztók az tapasztalják, hogy a kártyáikat nem fogadják el, eh, amikor fizetni szeretnének velük, mert eh, ott lesz az ajtón ugye egy adott eh, márka matricája, E, és azt látja, hogy saját pedig nem tud vezetni, ez e, nyilván bizalomvesztéshez vezet a fogyasztókban, és oda vezethet, hogy gyakorlatilag a kártyával való fizetés nehezebb lesz, nehézkesebb lesz, mint korábban, és nem érjük el e, azt a fejlődést, amit szeretnénk. Tehát emiatt ezt a normát is szeretném törölni, de természetesen nyitott vagyok arra, hogy átmeneti megoldásokat találjunk egyetlen céllal, hogy amikor az ügyfél bejött, belép a boltba vagy az áruházba, akkor lássa azt a logót, amely a kártyáján is szerepel, és ne legyen problémája a kártyás fizetéssel. Nos, ezek azok a problémák, amelyeket én találtam a bizottsági javaslatban, és amelyeket tükröztem a saját jelentésemben. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a javaslatok nem módosíthatatlanok, nem betonba vésettek. Nyitott vagyok arra, hogy valamennyi eh, eh, árnyékjelentéstevővel eh, és valamennyi érintettel, bizottsággal együtt dolgozva közös megadásokat találjunk, akár az enyémtől eltérőeket is. Most pedig megadnám a szót kollégának, Diego Fejúnak nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy vele és munkatársával dolgozhattam együtt és akkor most majd ezt követően megadjuk a szót az elnökjelentős nevőknek is, de először Diego Fejú. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy először is arra szeretnék kitérni, amit te a legutóbb, legutolsóként elmondtál, vagyis arra, hogy mindkét jelentéstevő közötti együttműködés azt mutatja, hogy a két jelentéstevő illetve a munkatársaik nagyon jól együtt tudnak működni. Én ezt mindenképpen pozitívan értékelem, mert ugyan van különbség a rendelet és az irányelv között, de mégiscsak van értelme annak, hogy ezt egy csomagként kezeljük, és erre szerettem volna először reagálni. 120 módosító indítvány volt, amit én benyújtottam, és el is magyaráztam. Ez az első lépés a munkálataink során. És valószínűleg ez még nem a végső változata a szövegnek. De ebben már láthatóak azok az elképzelések, amelyeket én magam előtt láttam a csomag kapcsán. Ezek a legfontosabb témák, amelyekről beszélnünk kell az irányelv tekintetében a biztonságról, a bizalomról, az egyszerűségről, információról, és arról lehetőségről van szó, hogy módosítsuk a jogszabályokat a valósághoz, mindahhoz, ami újonnan felmerül a piacon. Több mint tíz találkozónk volt mindenfajta piaci szereplővel, és szeretnék köszönetet mondani a piaci szereplőknek, nem azért, amiért részt vettek, hanem azért is, mert sokat tettek ezért. A módosítóim sokkal kiegyensúlyozataibbak lettek ezáltal, és valóban sokkal jobban megfelelnek ezek a piaci szereplők igényeinek is. Elmondhatom, hogy Elégedett vagyok mindazzal, ami a jelenlegi jogi kereten belül történik, de számos módosítót benyújtottam az eredeti javaslathoz. Most nem szeretném önökre rázúdítani a módosítóimat, csak négy nagyon fontos eh, témát szeretnék eh, megemlíteni a díjak kérdését. Megpróbáltam figyelembe venni a különböző nemzeti piacokat, illetve a különbözőségeket és az aldíjak kapcsán. Óriásiak a különbségek, és ezért én a tagállamokra hagyom azt, hogy válasszanak a között, hogy a bank közötti díjakat szeretnék e, visszatéríteni, vagy sem, de mindenképpen azon kell lennünk, hogy ennek a költségét, tehát az igazi költséget a kereskedő fizesse akkor, amikor egy adott fizetőeszközt választ. Még egy téma, a TPP-k kérdése, illetve mindaz, amire szükség van ahhoz, hogy a piaci fejleményeket valóban használni lehessen. Ezek a TPP-k már léteznek. Vannak olyan termékek, amelyek a hatályon kívül esnek, ezeket is fel kell venni a második irányelvbe, a fizetési szolgáltatásokat, Tehát mindenképpen megfelelő módon kell itt eljárnunk. Pontosan ebből a logikából ö, fakad, tehát a TPP-k jogotása, jogotásának logikájából fakad az, amit én kigondoltam, legyen kötelező regisztráció a TPP-k esetében az adott hatóságnál. Mindenképpen azonosítani kell a vásárlót, illetve a bankot is, mégpedig egy azonosítási eljárás során. Explicit identifikációra van szükség az különleges, illetve a vásárló bankszámlája tekintetében, illetve arról is információra van szükség, hogy mikor történt ez a hozzáférés. Itt információkat adnak át annak érdekében, hogy lássák azt megfelelő ö, alapán rendelkezésre a fizetéshez. A harmadik nagyon fontos téma az a felelősség kérdése. Vannak olyan esetek, melynek során megállapítható az, hogy az adott kifizetés nem történhetett volna meg, egy olyan tranzakciós tében, amelyben a TPP is részt vett. Itt meg kell állapítani azt, hogy ki felel a visszafizetésért, Van még egy csoport, egy módosítási csoport, ez a biztonsághoz kötődik. A fizetési rendszereknek mindenképpen biztonságosnak kell lenniük, mert csak akkor fogják alkalmazni ezeket a fizetési formákat. Itt főként a határokon átnyúló tranzakciókról van szó, illetve az olyan tranzakciókról, melynek során elektronikus módon fizetnek, tehát amikor a két fél nem látja egymást, nem ismeri egymást, az eladó és a vásárló nem látják egymást, nem ismerik egymást, és ezért azt kell elérnünk, hogy a rendszer olyan módon legyen felépítve, hogy a vásárlás során csak is a vásárlás árát számlázzák le, és ne legyen olyan kifizetés, amit nem hagytak jóvá. Ne lehessen hozzáférni a bankszámlához. Persze vannak mindig csalási esetek, és hogyha erről van szó, akkor ez a teljes rendszert veszélyezteti bizalom szempontjából. Tehát a csalás tekintetében minden fajta próbálkozást meg kell hiúsítani. Ehhez vannak nyílt regiszterek, nyílt jegyzékek, amelyek hozzáférhetőek a TPP-k részéről. Ezeknek mindenképpen, ezeknek mindenképpen működőképesnek kell lenniük az Európai Uniónak. A banknak ugyancsak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. és akár fel is függeszthessék a TPP tranzakciókat. Az EBA-nak lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyos TPP-k engedélyét visszavonja akkor, hogyha a TPP nem léphet fel az európai piacon. Ezek az én javaslataim. amelyekről persze még lehetne a továbbiakban is tárgyalni, de néhány új dolog is eszembe jutott, amelyek kicsit kívülesnek a fizetések irány elvén. Szerintem mindenképpen jobb információra van szükség, és ezért azt mondtam, hogy az Európai Bizottságot arra kell kötelezni, hogy egy európai kézikönyvet adjon ki a fizetéshez kötődő fogyasztói jogokról. Miért javaslom ezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak egyszerű információkat kell megkapniuk, de ugyanakkor az összes szükséges információt is meg kell kapniuk, nem pedig túlságosan sok és bonyolult információt kell kapniuk. Az az információ, amit a fogyasztó kap, annak értetőnek kell lennie a fogyasztók számára, annak érdekében, hogy a fogyasztók fel legyenek fegy, fegyverezve az esetleges visszaéléssel szemben. Ehhez kötődően azt is javasoltam, hogy a SEPA átvizsgálása során minden érintett jelen lehessen a tárgyalásoknál, illetve a döntéshozatalnál végezetül. Egy cikket is beillesztettem, amely által technikai szabályokat lehet létrehozni, amelyeket majd az EBA fog végrehajtani, azért, hogy legyen egy egységes európai interfész az európai fizetések eh, számára. Ezzel azt akarom elérni, hogy ne kerüljenek új, úgy új szolgáltatók a piacra, ne tudjunk, és ezáltal is biztonságos, megbízható kommunikáció valósuljon meg. Azért tettem ezeket a javaslatokat, hogy ezek legyenek majd az alapvető elveink, ezek nem zárt javaslatok. Én nyitott vagyok mindenki előtt. Az árnyék jelentéstevők előtt is, a többi jelentéstevő előtt is nyitva állok hiszen nekik is valószínűleg megvan a saját véleményük és javaslatuk, és szívesen ezt még cserélek. És végezetül még egy dolgot hadd mondjak el. Ez egy rendkívül hosszú és bonyolult irányelv, ezt jó, mol, jó módon kell átdolgozni, ehhez egyensúlyra van szükség a különböző érdekek között, amelyek itt szerepet játszanak. Gyakran itt ellentétes érdekekről van szó, de nekünk ezeket az érdekeket egymással össze kell egyeztetnünk, és ezért várom az önök támogatását. Köszönöm szépen. Both reports. What I will do is I will give... Két jelentős árnyék előjének adom meg a szót. Először a szocialistáknak adom meg a, a szót. Először a BIF, és aztán a BSD2 árnyék előadónak. Kedves elnök úr, szeretnék szeretném megköszönni a raportőrnek, ezt a jelentést. Tetszett a jelentés minősége, és elégedett vagyok vele. Hatékony, versenyképes rendszerre van szükség az elektronikus fizetéseknél. Van azonban egy sor olyan dolog, ami, ami aggaszt engem. Az Európai Bizottság 0,3%-os limittel számol a hitelkártyáknál, a debitkártyáknál pedig 0,2%-os költséggel. Ugyanakkor itt eh, azt gondolom, hogy bizonyos eh, társadalmi-gazdasági körülményeket és aspektus, aspektusokat figyelembe kell vennünk, mert eh, ezen túlmenően is egyébként az egyes nemzeti piacok eltérnek, a fejlettségi szintjük eltér, illetve a biztonsági intézkedések, fogyasztóvédelmi intézkedések minősége is eltér, valamint a, valamint a, a hitelkártya használat módja is eltér. Németországban 0,8% a költség, Dániában 0,1%. A bankközi díj Horvátországban, az én hazámban, elérheti akár a 7%-ot is. Mi mindennek a következménye. Nos, egyes, egyes egyes kereskedők akár 20%-os árengedményt is adnak, hogyha a fogyasztó készpénzben fizet. Tehát kifejezetten preferálják a készpénzes fizetést a kártyás fizetéssel szemben. Nyilván a biztonság növelésére irányuló intézkedéseket üdvözölnünk kell, beleértve az információhoz való hozzáférés jogát is, amely egy fogyasztóvédelmi megközelítés. E, itt azonban nem csak az információ mennyiségéről, hanem minőségéről is szó van. A szabályokat e, tisztába kell tenni, a fogyasztók pedig kapják meg a pénzükért járó megfelelő minőségű ellenszolgáltatást. Ez eh, egy olyan jog, illetve igény, amely minden Európai Uniós polgárban felmerül, sőt az Európai Unión kívül is. Ez az irányelv eh, inkább a kereskedőknek kedvez, nem a fogyasztóknak. Nekünk pedig oda kell figyelnünk a fogyasztók eh, érdekeire is. E, és arra, hogy hogyan lehet az árakat e, csökkenteni. Amennyiben, e, amennyiben a díjak gyakorlatilag felmennek 0,2-ről 1,8%-ra mondjuk, akkor annak nyilván lesz valami fajta következménye. Valakinek ki kell fizetnie majd azt a különbözetet. Én azt gondolom, hogy itt nekünk a kis kereskedőket, illetve a fogyasztókat kell védenünk. A felülvizsgálati záradék, négy éves felülvizsgálati záradék, ugye, amit a, amire az Európai Bizottság javaslatot tesz a bankközi díjak vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ez túl hosszú időszak. Szerintem ezt csökkenteni kellene ezt a felülvizsgálati e, időszakot, különös tekintettel arra a rendelkezésre, amely a fogyasztóvédelmi aspektust e, világítja meg. Legyünk biztosak abban, hogy a megközelítésünk e, helyes és kerüljük el a negatív következményeket különös tekintettel a fogyasztókra, illetve a kis vállalkozásokra, kis kereskedőkre. Ebben a jelentésben, amit egyébként jónak tartok, van lehetőség a további egyszerűsítésre is, Zálba úr szavát használva, emellett további megoldásokat is fel lehet térképezni, és én örömmel állok a további együttműködés elé. Most pedig megadom a szót, mondja az elnök, a szocialisták másik raportőrének, Ludvigson úrnak. Köszönöm. Fajó raportőrnek köszönöm a jól kidolgozott eh, jelentését. Én azt gondolom, hogy jó kiinduló alap. Noha egyes kérdésekben eltér az álláspontunk, de azt gondolom, hogy eh, a legtöbb dologban lehetséges lesz majd a kompromisszum. Az első általános meglátásom a következő. Eh, ez, amikor ezzel a amikor ezzel a joganyaggal foglalkozunk, sosem vesz, sose veszítsük szem elől az egységes piacot. Nem jó úgy gondolni erre a témára sem, mint hogyha 28 önálló piac lenne az Európai Unióban, mert az a verseny hat, illetve a határokon átnyúló mobilitást is korlátozza. Nyilvánvalóan az, hogy mennyi idő alatt valósulhat meg az egységes piac, ez egy érdekes kérdés, és ez idő kell, de legalább a jó irányba induljunk el az egységes piac irányába ami az Európai Bizottság javaslatának legfontosabb részét illeti, nevezetesen azt, hogy hogyan fogunk a harmadik fél szolgáltatókkal, a TPP-kkel szemben fellépni. Nos, azt gondolom, hogy minden ilyen rendszernek megfelelő szabályozásra van szüksége. Ne legyen a TPP és a kifizetés a szolgáltatója között kapcsolat. Minden érdekelt rendelkezzen azzal a lehetőséggel, hogy monitorozhatja az egész folyamatot, a, biz, a, a fogyasztó pedig mindig legyen, érezze magát biztonságban tehát megfelelő biztonsági intézkedésekre is szükség van, emellett teljesen egyértelmű felelősségi megállapításokat is tennünk kell, hogyha egy tranzakció mondjuk valamilyen kárt okoz, vagy nem sikerül, akkor tudjuk, hogy ki lesz, ki azért a felelős. Egy másik dolog az extra költségek kérdése. Itt én nem értek egyet a raportőrrel. Számomra teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a díjaknak semmilyen pozitív szerepük nem lehet a piacon, nincs a piacon ezek nem racionális ellenőrzési vagy irányítási mechanizmusok, egész egyszerűen csak további problémákat okoznak. Ezek a tranzakciós díjak gyakorlatilag a fogyasztók ellen vannak felhasználva, a szolgáltatók által, és a fogyasztók nem látják igazán, hogy mi az igazi díja egy vásárlásnak, illetve egy tranzakciónak. Azokban az országokban, ahol a kormányok betiltották a tranzakciós díjakat, igen kedvező eredményekről számolhatunk be. Ha egységes piacot szeretnénk kialakítani, akkor azt kell elérnünk, hogy az ilyen díjakat bankkártyás fizetés vonatkozásában, illetve esetében tegyék lehetetlenné, illetve tiltsák be. Tehát az ilyen extra díjakat be kell tiltani. A, a többi fizetési tranzakció vonatkozásában is ez sokkal tisztábbá tenni a piaci viszonyokat. Itt egy, itt egy normális, egy, egy, egy megbízható és elfogadható megoldásra van szükség. Adott esetben lehetővé kell tenni a kereskedők számára, hogy ilyen díjak esetében nemet mondhassanak, mert ezek a fizetési rendszerek, illetve megoldások adott esetben nagyon drágák lehetnek a kereskedők számára. A definíció hiányossága a legnagyobb hibája egyébként a bizottság anyagának, és ebben a vonatkozásban értékelendő, hogy ezt a hiányosságot a raportőr megpróbálta kijavítani. Azt gondolom, hogy itt meg kell vizsgálnunk a lehetséges megoldásokat. Az itt szereplő megoldási javaslatok egyike másik a több problémát vet fel, mint amennyit megold, és én azt gondolom, hogy itt tényleg elsősorban a definíciókkal kell foglalkoznunk. A fogyasztóknak pedig nagyobb tisztállátást, jobb tisztállátást kell biztosítanunk. Ami az online tranzakciókat illeti, az Európai Bizottság nagyon intelligensen köve, közelítette meg ezt a témát, elsősorban a, az átláthatóságra koncentrált. még hogyha a szabályok nem is tudják a tranzakció mindkét oldalát lefedni, legalább az egyik oldalon legyen nagyobb világosság. Emellett az Európai Bizottság próbálta csökkenteni a fogyasztók potenciális veszteségét 150 euróról 50 euróra. Ez megint csak ösztönzi majd a fogyasztókat arra, hogy együtt működjenek a szolgáltatókkal az esetleges hibák, a hibás tranzakciók kiküszöbölése miatt. Azt is örülök, annak is örülök, hogy az egyes kivételek, illetve a kivételek száma csökkent ezek ebben az irányelvben, tehát egyre több tranzakció típust fed le ez az irányelv. Emellett nyilván át kell majd néznünk a pénzautomatákkal kapcsolatos szabályokat is. Tehát röviden és összefoglalva szerintem nagyon jó jelentéstervezetet kaptunk. Köszönöm szépen, szeretném üdvözölni navarai vendégeinket. Köszönöm, hogy eljöttek. De folytatjuk a vitával, és megadom a szót Intved asszonynak, aki a liberálisok árnyékjelentéstevője mindkét jelentés vonalkozásában. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönhet a jelentéstevőknek külön-külön is a javaslataikért. Úgy gondolom, hogy még mindig nagyon sok munkát kell végezni mindkét javaslat kapcsán. Nagyon technikai jellegű dosszié ez, de természetesen igen jelentős politikai viták is övezik tekintetben, hogy merre kéne haladnunk. Egy általános megjegyzés a részemről úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatai általános értelemben nagyon jó alapot kínálnak a vitára. De úgy gondolom, hogy túlságosan óvatosak, és egy kicsit ironikus, hogy miközben ezekről a javaslatokról beszélünk, nagyon óvatosan és lassan meggondolunk mindenféle új fizetési módozatot közben a világban. Itt a bitcoin őrület, ami lehet, hogy buborék lesz és kipukkan annak rendje módja szerint, de az biztos, hogy valami egészen új dolog követni fogja. Tehát a valós világban sokkal gyorsabbak a fejlemények, mint a, itt a házon belül. A jövőre kell jogalkotással előrökolnunk, és nem a múlt, hanem a jelenre. Először is, ami a jelentéstevők javaslatait illeti, illetve ami a bizottsági javaslatokat illeti, ami a tárgyi hatája kapcsolatban elmondható, úgy tűnik, hogy a vita elsősorban arra fókuszált, hogy a három részvevős rendszereket bevonjuk, vagy kihagyjuk a hatályból, és hát fölmerült ezzel kapcsolatban több más program is. Azon gondolkoztam, hogy tudnánk-e talán egy olyan megfogalmazást, egy olyan formulát, amely azt mondaná, hogy minden rendszer beleesik a rendeletnek a hatájába, amint elér egy bizonyos küszöbértéket ezt a küszöbértéket vagy piaci részesedésben lehetne megfogalmazni, ha bár ezt elég nehéz lenne meghatározni, vagy volumen szempontjából, vagy esetleg valakinek lehet jobb ötlete, mert egy kicsit engem csalódással tölt el az a megoldás, amely azt mondja, hogy vagy minden benne van a hatályban, vagy minden kiesik a hatályból. Lehet, hogy egy átmeneti helyzetet, átmeneti megoldást kellene találnunk, az racionálisabb volna. Másrészt a mifeknek a szintjéről, úgy gondolom, hogy a 0,2-0,3 ezrelékes, illetve ezrelékes küszöbértékek elég önkényesek. Hallottuk a bizottságtól, hogy a 0,2 0,3-as küszöbet hogy találták ki, de hát más módszert is lehet használni. Én személy szerint azt mondanám, hogy nulla százalék legyen, kivéve, hogyha indokolni tudják, hogy ennél magasabb százalékra van szükség. Vagy esetleg gondolhatnánk egy állandó rögzített összegre, amely nem százalékos, hanem abszolút értékű, legalábbis a debitkártyák esetében, terhelési kártyák esetében. Minden esetre Egyelőre azért munka elvként el tudom fogadni azt, hogy 02 13 ból indulunk ki. Minden esetre bármilyen eredményt érünk el, annak indokoltnak kell lennie. Bizonyítékoknak kell a háttérben meghúzódnia. A jelentéstevő arra tett javaslatot, hogy töröljük ki ezt a szövegrészt, amely a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozik. Ez nekem rejtélyes javaslat. E, miközben egy jó működő belső piacot szeretnénk létrehozni, és lehető legjobban szeretnénk megszüntetni a, a divergenciát, nem vagyok benne biztos, hogy jelentéstevő miért törekszik egy ilyen rendelkezés törlésére. Aztán az a megjegyzés következik, amely mind a két jelentésre vonatkozik részemről úgy látom, hogy túlságosan nagy domináns szerepet biztosítunk a bankoknak és a bankok képviselőinek, és e tekintetben nagyon nagy örömre szolgál Fejű úr javaslata a SZEPA irányításával kapcsolatban, hiszen a bankok valóban fontos és erős szereplők a piacon, de nem ők az egyedüli szereplők, és nem is kvázi hatóságok, hanem vállalkozások, mint bármely más vállalkozás ezért nekik is fontos, hogy szerepük legyen, de nem az ő dolguk az, hogy mindent meghatározzanak, mindent eldöntsenek. A MIFEKkel kapcsolatos egyéb javaslatok gyorsan, én továbbra is támogatnám az a Bizottság javaslatát a tekintetben, hogy megszülessen a legális szétválasztás. Támogatom a bizottság javaslatát a co-badging vonatkozásban is, a matricák kihezésére vonatkozik ez ugye Eh, de szeretném, ha világosabb lenne, az, de szeretném látni, hogy ez hogy működik, mert hogyha megváltoztatjuk az szabályozást egyik irányba, akkor másik irányba hosszabb, eh, eh, nagyobb, hosszabb sorok és nagyobb zavar keletkezik, de ha a szabályozást a másik irányba változtatjuk, akkor meg egynek a körképe következik be, ami ugyanúgy nem jó. Ami a PSD-t illeti, egyetértek azzal, amit a korábbi felszólalók mondtak, a tárgyi hatája kapcsolatban ez a lehető legszélesebben kell ezt meghatározni, és nem támogatnék semmilyen olyan javaslatot, amely csökkenti a tárgyi hatályt, eh, ha, ha csak ez nem kifejezetten indokolt. Ami a felár eh, gyakorlatok harmonizálása eh, esetében én azt támogatnám, hogy általános tilalmat vezessünk be, ne legyen lehetősége a tagállamoknak a a felárat meghatározni, mert akkor alapvetően ott, ott vagyunk szakad. Ami a fizetési számlák vonatkozó információk megosztását illeti, úgy gondolnám, hogy itt figyelembe kéne venni az Európai Adatvédelmi eh, felügyelőnek a javaslatait, véleményét, akinek elég gyakorlatias ötletei voltak azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy oldjuk meg. Úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak az EDPS-re sokkal gyakrabban kellene egyeztetni, sokkal több eh, dossziéval kapcsolatban, eh, több dossziéval kapcsolatban is, hiszen egyre több, egyre nagyobb a felhasználása a személyes adatoknak ami a felelősségvállalás kérdését illeti, e, e, ezt alaposabban meg kell néznem, nem, meg, nem vagyok meggyőzve a javaslat e, által arról, hogy helyes lenne a terhet alapvetően a harmadik fél szolgáltatókra átterhelni a bankok helyett és a többi megjegyzésemet meg, eh, vagy elmondtam korábban, vagy később fogom, úgyhogy egyelőre ennyi elnök. Köszönöm szépen. Szofi. az ördög nevében úgy gondolom, hogy Gigodónak kell megadnom a szót. Igen. Köszönöm. Kicsit furcsán érzem magam itt, hiszen a PSD2 és Jean-Paul Bezén nevében szólalok itt fel, és megpróbálok két kalapot viselni, e, és iCloud képviselő nevében is megszólalok az Interchange bankközi díjak tekintetében. E, ezek e, részben az tevőink részben a frakciónk véleményei tehát. Először is a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó teszem a direktíva tekintetében egyetértünk azzal, hogy az egységes belső fizetési piac még mindig túlságosan széttagolt, és ezzel együtt túlságosan koncentrált is, és úgy látszik, hogy túlságosan messze van a fogyasztótól, és túlságosan bizonytalan, e, és nem elég biztonságos, különösen az online fizetők számára. Amikor a pénzátadalásokról van szó fizető és e, a fizetést fogadó e, között, akkor ugye itt vannak debit és hitelkártya módszerek, amelyekben megbíznak ugyan a fogyasztók, de ezeket megfelelően szabályozni kell, és vissza kell őket hozni az Európai Uniós szabályozás hatája alá. Világosnak kell lennie annak, hogy ki miért felelős, különösen a biztonsági Eh, az adatvédelmi és a kártérítési felelősségvállalás tekintetében. Ami a tárgyi hatályt illeti, meggyőződésünk, hogy ezek a tpp eh, TTP-ket, ezeket eh, be kell vonni a hatályba, és célunk ennek biztosítása. Ami a hármas cikket illeti, illetve negatív hatályt, bizottság javaslatát közbe, közbevág, tehát intézmény beavatkozását annak idején támogattuk, azt azonban nem látjuk, hogy a mentesítést eh, az operátorok általi számlázás tekintetében miért támogatja. 13-as frankból bekezdésre hivatkozók. Másrészt egyetértenek a bizottság azon eh, szándékával, hogy újra definiáljuk a távközlési mentesítéseket a hármas cikk eh, L pontja a hivatkozás szövegét most, miközben a támogató jellegű kiegészítő szolgáltatások megfogalmazása nem eléggé világos. Itt az 50 eurós, 200 eurós szinteket alaposabban indokolni kell. Az Európai Bizottság vajon tudná ezt részletezni, vagy pontosítani, ez hasznos lenne. Egyetértünk azzal a mentesítéssel, amelyet a kibocsátóval kereskedelmi megállapodásban álló pénzre ki nem eh, cserélhető, ki nem váltható át, nem váltható szolgáltatások fogadására jogosult ügyfelek vonatkozik. Ugye a titre service kifejezést használják a franciák eh, ugyanilyen logikai eh, viszonyok között, vagy logika mellett megkérdőjeznénk a papír alapú utazási csekkekre vonatkozó javaslatokat, a 3.g pontban. A 37-es preambulum bekezdés kapcsán a jelentéstevő hát, talán megfogalmazhatná, hogy mit is jelent az, hogyha visszalépésre kerül sor. A négyes cikk eh, meghatározásai kapcsán megkérdőjelezzük, megkérdőjelezzük, hogy az érzékeny fizetési adatok eh, megfogalmazása, meghatározása mi is pontosan, én ilyen megfogalmazással sose találkoztam, nagyon furcsa ez nekem. bevonták ennek a meghatározásnak a megfogalmazásába az Európai Adatvédelmi felügyelőt? Itt ez számunkra elég komoly kérdés. Ami a kormányzást illeti, a jelenlegi irányítási rendszer struktúra nem megfelelő, nem kielégítő. Úgy tűnik, hogy e tekintetben van megállapodási lehetőség az 5A preambulum bekezdés és a 74A preambulum bekezdés kapcsán, és jelentéstevő arra törekszik, hogy aktív szerepet biztosítson valamennyi érintetnek a szepatanács berkein belül szeretnénk följönni a figyelmet arra, hogy a SZEPA jogalkotási folyamat során bizonyos ígéretek, meghatároz, ígéretek kerültek ígéretekre került sor, és a bizottság, talán Szofi is emlékezik, nyilatkozott, szeretnénk tőlük hallani, hogy hogy is tartnak ebben, milyen jogi javaslatok születtek e tekintetben, és nagyon érdekelne, hogy az EPC összetételével kapcsolatos új felvetések pontosan mit mondanak. Aztán a fogyasztóvédelem, a 7A preambulum bekezdés és a 94D cikk a fogyasztókat pontosabban kell tájékoztatni a jogaikról, és a bizottságnak megfelelő kommunikációs eszközöket kell kifejlesztenie ezen cikkre való tekintettel, és ezen preambulum bekezdés való tekintettel, még hogyha nem is gondoljuk azt, hogy a leaflet brosúra szó megfelelne ebben a, ebben a bekezdésben, hiszen itt eh, online vagy elektronikus eh, formátumok eh, is kielégíthetik ezeket az igényeket. Nem tudom, hogy jelentéstevő miért akar törölni az ügyfélszolgál, ügyfél, fogyasztóvédelmi hivatkozásokat a 42-es preambulum megkezdésben. Aztán a felhatalmazás, felügyelet, értesítési kötelezettség többek között a 63-as cikkben. Ez a klasszikus konfliktus itt. Úgy gondoljuk, hogy a tagállami fogyasztóvédelmi szervezeteknek eh, hatal kell rendelkezniük arra, hogy eh, közvetlenül léphessenek ott, ahol a PSP eh, nem érvényesíthető. Ez itt nagyon bizarr ránézést. 34-es cikk a tájékoztatási kötelezettségek <clears throat> bizonyítási teher nem szabad, hogy a PSP-re háruló bizonyítási teher szabályozása jelenlegi forma valósul meg. Hogyha egységes belső piacot szeretnék, akkor fontos lenne, hogy a fogyasztók számára is külön, azonos szabályok legyenek érvényben mindenütt. Ami az egységes európai fizetési interfészt illeti, ez a 92B és a 28A preambulum bekezdés Nos, itt további aggályok merülnek föl. Nem ellenezik az alapvető javaslatot, de úgy gondoljuk, hogy a fogyasztókat be kell vonni az EBA munkacsoport munkájába, és úgy gondoljuk, hogy óvatosan el kell eljárnunk a tekintetben, hogy a TTP-k milyen üzleti modelleket alkalmaznak. Ami a 67-es cikket illeti, jól lehet a bizottsági javaslat célkétezésével egyetértünk, szándékával egyetértünk. Fontos, hogy itt az esetleges jog, jogi réseket lefedjük, hogy érvényesüljön a közvetlen debit tranzakcióknál a teljes visszafizetési garancia van, ahol nem értjük a javaslatot a, a jelentéstevő részéről. 600 euros, Article 9. Uh, perhaps you could... Uh, talán bizonyos pontok uh, esetében uh, a küszöbb fogalmát, mögött levő logikát el lehetne magyarázni még részletesebben is. Az egyik jelent, módosító, amelyet a jelentéstevő benyújtott, úgy tűnik, hogy bizonyos piaci eh, eh, szereplők, az Amex és a Giro, eh, hogy is mondjam, érdekeit tükrözik. Nem hiszem, hogy ilyen szabályok bevezetésére lenne, ennek értelme lenne, vagy ez helyes lenne. A 29-es cikkre hivatkozom. Aztán, ami az adatvédelmet illeti 53 cikkben kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez a módosító jelentés, módosít, jelentéstevői módosítás az IBAN kóddal kapcsolatban nem minősül, ez bizonyos tagállamokban bizalmas adatnak? Az IBAN kód? Ugyanígy a kártérítési felelősséggel kapcsolatban is vannak aggájaink, ezeket nem olvasnám föl, de ami az 58-as cikkben az innovációt illeti a zöldek, mindig is azt támogatták, hogy nyílt protokollokat használjunk, például a Linuxot, eh, ezért nem tudunk egyetérteni a jelentéstevő azon nézőpontjával, hogy az eljárásokat és a normákat a PSP-knek kellene meghatároznia. Alapvető fontosságon meg, eh, elérni azt, hogy eh, a potenciális versenytársak, akik új fizetési rendszereket szeretnek kidolgozni, megfelelőségekhez jussanak. E, akkor most átérnék az új, másik rendeletre. A 0,2% a felső határ a betéteknél, ez sokkal magasabb Németországban, és vannak olyan tagállamok, amelyeknek, amelyek jól működnek ezekkel a fizetési rendszerekkel, és ki kell fejezni a szövegben azt, hogy a tagállamok alacsonyabb szintet is meghatározhatnak, mint ahogy azt a horvát kollégánk is elmondta, vannak olyan országok, ahol sokkal alacsonyabbak a költségek de a parlamentnek azon is kell gondolkodnia, hogy alacsonyabb százalékok legyenek, és nagyon fontos az, hogy a bankközi ö, díjakat is átvizsgálják, ha kell, ezeket csökkentsék, sőt, az alacsonyabb számára is figyelembe kell venni. Ezen kívül, ha alacsonyabb lenne a díj, akkor jobban elfogadnák a kártyásítési rendszert, és ehhez mindenképpen a tékfizetési rendszerre van szükség a fogyasztók számára. A jelentéskészítő javaslata az átlaga kapcsolatban érdekes, viszont a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt jól végrehajtani. Ki fogja meghatározni a diák elosztását a különböző kiskereskedők között, és lehet-e biztosítani azt, hogy ez megfelelően fog történni. Ami a közös jelzési fizetési eszközöket illeti, ez azt jelenti, hogy különböző fizetési eszközök márkáirenek meg, a kártyán, például RC e Mástro eh, Németországban, és a bizottság egy joggal állítja a, azt, hogy ez lehetséges lehet, így el lehetne eh, érni megfelelő választást a különböző termékek között. A jelentéskészítő ezt törölni akarja, pedig a fogyasztóknak és a kereskedőknek lyuk van ahhoz, hogy megválasszák a leghatékonyabb fizetési eszközt. Ha ezt töröljük, akkor az új szolgáltatók nem tudnak piacra lépni. És utolsó sorban a tízes cikkben mi támogatjuk az Európai Bizottságot, itt a jelentéskészítés ismételten törlést javasolt, azzal magyarázza a, ezt, hogy a fogyasztók nem fognak bízni a az elektronikus fizetésben, hogyha ezeket a kártyákat nem fogadják el. De gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a piaci visszaélés előtt fejet hajtunk, nem lehet majd visszautasítani a túlságosan magas ö, díjakat, illetve olyan kártyarendszereket, amelyeket nem fed le az irányelv. Hogyha az ilyenfajta díjszinteket Rossz volt itt a nyelvtan, mondja az előadó. Tehát más nem fogják, nem fogják elfogadni ezeket a, az eszközöket a magas díjak miatt. Köszönöm szépen, és már várom a jó együttműködést. Köszönöm szépen, mondja az elnök az ECR nevében. Ashley Fox kapja meg azt. Ford, Ford, Ford asszony kapja meg a szót. Thank you, yes, um, I... Köszönöm. Ashley Fox az IMCO szakbizottságban ügyködik most. Én fogom eljátszani azt a szerepet, amit itt játszott volna ő el. Az ECR aggódik a pénzügyi piac, illetve a kifizetési piac széttöredezettsége miatt, és úgy gondoljuk, hogy az egységes piac kiépülése útjában itt komoly akadályok állnak. Köszönjük a bizottság javaslatát, és a raportőr eddigi munkáját. Ami a bankközi díjakat illeti, itt eh, mi még konzultációkat folytatunk, nem döntöttük el a frakcióálláspontot. Egyfelől Esli aggódik amiatt, hogy a MIF plafon eh, az eh, inkább ellene hat a versenynek, és a amiatt is aggódik, hogy egy ilyen plafonnak az előnyeit élvezik-e majd a fogyasztók. Hogyha lesz ilyen plafon, akkor is el kell kerülnünk a nem szándékolt negatív következményeket, eh, akkor, amikor 0,3%-ban akarjuk megalapítani a határt, mert eh, itt eh, alapvetően ez egyes szereplőket kiszoríthat a piacról. A hitelkártyák azok nem cash helyett vannak használva, és ebben az értelemben nem is lehet közvetlenül összehasonlítani a költségeket. A, a, éppen ezért az ECR elgondolkodna azon, hogy a plafonokat növeljük. Tehát nyilván ez lesz az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi legyen a MIF plafon. Az Európai Bizottság e, továbbra is kitart a javaslott szintek mellett, mi pedig több bizonyíték bizonyítékot szeretnénk eh, látni arra, hogy ezek valóban megfelelő szintek azt gondoljuk, hogy a határon átnyúló lehetőségek megint csak eh, versenyt eh, gerjesztenének a nemzeti piacokon belül is és az EU-n belül is. Nyilván ezek lefelé nyomnák a nemzeti bankközi díjakat, hogyha ez a verseny fokozódna. Emellett co javaslat rendkívül bátor, minden érdekeltet meg kell hallgatni. Eh, ami Fajó úr jelentését illeti, köszönjük a nagyon komoly munkát, 117 módosítót nyújtott be, a Eh, kifizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel kapcsolatos két célunk az egyenlő esélyek biztosítása a versenytársak részére, a második pedig a fizetési szolgáltatások használóinak biztonsága. Eh, nyilván a jogrendel kapcsolatos eh, tpp rehez kapcsolódó javaslatok nagy részét támogatjuk. A TPP-k jogi felelősségével kapcsolatban szintén támogatjuk az előadót, védjük meg a fogyasztókat a nem felhatalmazáson alapuló tranzakciók kárával szemben a PSP-k és a TPP-k közti viszonyokat azonban jobban kell majd körülírnunk, és mivel a misedónk, illetve a raportőr is jogász bizonyára ezt majd meg fogják tudni ezt tenni. A PSD olyan szolgáltatásokat is lefedne jelenlegi formájában, amelyek a fogyasztók számára olyan lehetőségeket is teremtenének, hogy például jótékonysági adományokat is így, így ejtsenek meg, és nyilván az ehhez kapcsolódó adóelőnyöket is élvezhessék. Nagy-Britanniában ez már létezik, viszont felveti a kérdést, hogy a mobiltelefon szolgáltatókat aracsony tranzakciójú, az alacsony összegű tranzakciók vonatkozásában kettős jogszabályrendszer terhelné, holott Nagy-Britanniában az utóbbi időben a jótékonysági felajánlások komoly része ilyen mobiltelefonos felajánlás formájában történt. Ne nyomjuk ezt a lehetőséget el. Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban nyitott lesz a raportőr a módosítók befogadására. Köszönöm. Köszönöm, Ford asszony. Az EFD részéről megadom a szót. Tehó úrnak. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ahogy az első eszmecsere alkalmával is mondtam, én átláthatóságot és több versenyt szeretnék látni, eh, hogy a fogyasztóknak nagyobb választási lehetőségei legyenek. Ma viszont eh, a MIFEK-kel kapcsolatban szeretném elmondani az álláspontomat, tehát a bankközi díjak bankkártyás fizetés. A határon átnyúló tranzakciós díjakat a bizottság eh, szabályozni akarja, ezzel egyetértek, ugyanakkor előre meghatározott bankközi díjak nemzeti szintű bevezetése, tehát eh, amikor a tranzakció minden eleme egy tagállamon belül van, ne legyen eh, eh, bizottsági szabályozás tárgya, mert szerintem nem a bizottságra tartozik amennyiben a nemzeti szinten is beavatkozásra van szükség, mivel mások a modellek az európai tagállamokban, ezt a beavatkozást a tagállamokra kell hagyni. Emellett eh, a MIF szinteket is alaposan át kell tanulmányozni. A bizottsági javaslatok eh, aláshatják az üzleti modelleket. Nyilvánvalóan a szolgáltatást valakinek ki kell fizetnie, hogyha harmonizáljuk a díjakat, akkor eh, oda kell figyelnünk arra, hogy ne a fogyasztók számára növekedjenek ezek a díjak, ugyanakkor az üzleti modell továbbra is alkalmazható legyen. Egyetértek a jelentéstervezettel abban is, hogy az Európai Bizottságot felkérik arra, hogy ennek a rendeletnek az alkalmazásáról, illetve a fogyasztókra gyakorolt és a kereskedőkre gyakorolt hatásáról beszámoljon. Itt a mindennapi életet soha nem tévesszük szem elől, amikor egy ilyen rendületet elfogadunk. Ami a co illeti, a szolgáltatás hasznos, ugyanakkor ez legyen önkéntes és nem pedig kötelező, ami pedig a feldolgozás szeparálását illeti. Én nem javaslom, a, illetve én egyetértek a, az raport. Ennek a rendeletnek számos hatása lesz a fogyasztókra is, illetve a pénzügyi szolgáltatókra is. Gondoljuk tehát át hogy milyen döntéseket hozunk. Éppen ezért én a módosítók benyújtásának határidejét a fajóféle eh, anyagra kitolnám a karácsonyi utáni időszakig, mert eh, a jelenleg rendelkezésre álló idő nem lenne elégséges számunkra, és akár már egy rövid halasztás is sokat segítenek Köszönöm, mondja az elnök, és eh, úgy látom, vagy úgy tudom, hogy az Európai Bizottság szeretne hozzászólni ugye a belső piac is, meg a verseny főigazgatóság is? Önök döntik el. Thank you very much. Köszönöm szépen. A versenyügyi főigazgatóság részéről én szólok hozzá, illetve meg kollégám a belső piaci főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes vitát, és köszönjük a lehetőséget, hogy a javaslatról beszélhetünk. Hadd térjek vissza a kiinduló pontra, vagyis arra, hogy miért is született meg ez a bankközi díjakról szóló javaslat. Ezek bújtatott díjak. Úgy gondoljuk, hogyha kártyát vezetünk, akkor az ingyenes, és örülünk a kártya által nyújtott lehetőségeknek viszont. Ez nem így van, ez nem ingyenes, és a kereskedő fizet ezért. A kereskedő közvetlenül fizet a mi bankunknak azok a díjak, amelyeket a kereskedők fizetnek, azok nagyon különbözőek lehetnek. Tehát ha például, ha Belgiumban bankkontakttal fizetünk, akkor csak 5 centet fizet a kereskedő, viszont hogyha American Express-szel fizetünk, akkor az 2,50 vagy 3 euró is lehet. Ide közben, illetve e között már van számos díj, amit lehet még fizetni a Mastercardért, a Vizáért, a hitelkártyákért, a kereskedelmi kártyákért, a sima bankkártyákért. Tehát mindig ugyanaz volt az erőfeszítés, mindkét esetben kártyával fizettünk, számunkra vagy azok számára az ennyi volt, viszont különböző a helyzet a kereskedők esetében, ez függ a tagállamunktól, illetve a kártyák fajtájától is. Belgiumban eléggé csekélyek a díjak, viszont Magyarországon vagy Lengyelországban akár tízszer akkorák is lehetnek az, a, a díjak. Tehát el kell majd magyarázni, hogy miért ilyen különbözőek a díjak, miért olcsóbb egy sima bankkártya, mint egy hitelkártya, és soha nem kaptunk erre igazi magyarázatot, arra sem, hogy miért van különbség a kártyák között és a tagállamok között, és a diák tekintetében. Ez egy olyan problém, ma, amely Európában valóban problémát jelent. A kereskedők számára ez nehézség, az is nehézség, hogy különbözőek a díjak, és hogyha esetleg az üzletükben, olyan országban az üzletük ahol magasak a díjak, nem tudnak elmenekülni, nem tudnak elmenekülni egy másik tagállamban, ahogy ezt bármilyen más fogyasztó tehetne, bármilyen más kereskedő tehetne egy másik helyzetben, azok a szabályok, hogy mindig is a saját ország szerinti um, díjakat kell megfizetni, tehát eléggé uh, kutyaszorítóban vannak a kereskedők, hogyha új szereplők szeretnének belépni a piacra, tehát új kártyarendszerek szeretnének megjelenni, akkor nekik az a problémájuk, hogy minden egyes országban a bankoknak különböző díjakat kell fizetniük, vagyis nem tudnak megjelenni egy mindent átfogó üzleti modellel, és nem csak a kártya rendszerekre vonatkozik, hanem ez a mobil fizetési rendszerekre, vagy az online fizetési rendszerekre is vonatkozik. Nos, az egyik probléma az egész helyzetben az az, hogy itt nem csak versenyképesség kérdésről van szó, hanem fogyasztóvedelmi szemszorral is szó van, mert mi fogyasztók úgy gondoljuk, hogy ez ingyenes, igazából ez nem de azáltal, hogy vannak ilyen díjak, amiket a kereskedők fizetnek meg, azok a díjak, amelyeket mi fizetünk meg a szolgáltatásokért, azok növekednek a díjakkal, amiket meg kell fizetniük a kereskedőknek, ugyanis semmi sincsen ingyen, tehát a kereskedők fizetik meg azt, hogy mi használjuk a kártyát, és ezáltal növekedik a szolgáltatások, illetve az áruk ára is. Tehát mi fogyasztók, akik általában nem vagyunk túlságosan gazdagok, akik nem fizetnek nagyon jó kártyákkal. Mi finanszírozzuk a gazdagabb fogyasztókat, akik aranyhitelkártyával fizetnek. Mi ezt úgy látjuk, hogy itt valóban a fogyasztóvédelmi kérdésről van szó, tehát mindenképpen helyes az, hogy a jelenlegi javaslattal megpróbáljuk növelni a fizetési kártyáik használatát, de nem csak az a célunk, hogy a hitelkártyák használatát növeljük annak érdekében, hogy a szegények vezessék meg a gazdagok kártya használatát. Pontosan ezt szeretnék megelőzni ezzel a javaslattal, és szeretnénk kiegyensúlyozni azt is, hogy túlságosan nagy költségek legyenek, és ne legyenek túlságosan nagy, ne legyen nagy a hatékonytalanság. Az Európai Bizottság egy kétoldalas tájékoztatót készített, eléggé technikai jellegű kérdés ez, mivel láttuk, hogy eléggé sok a rossz információ a piacon. Szerintünk ez a javaslat igazából azok számára lesz rossz, akiknek nagyon drága hitelkártyáik vannak. Annak érdekében, hogy megfelelő információval szolgáljunk, elkészítettünk egy kétoldalas tájékoztató, szerintem azt is tudjuk majd osztani. De elérhető a honlapunkon is. Hogy ne beszéljek túl sokat, és tényleg rátérjek a jelentés javaslatára, amely a rendelet megváltoztatására vonatkozik. Most láthatjuk, hogy honnan indultunk ki, láthatjuk, hogy milyen agályi vannak a jelentéskészítőnek. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos eleme az a javaslatnak, hogy egy olyan szintre csökkentik le azt, amit el kell érni, hogy már a főcélt célt tudjuk elérni. Tudjuk, hogy mit értünk el a versenyjogi esetekkel, a két fő kártya kártyával szemben. Ennek alapján a jelenlegi rendet is megváltoztatjuk, de ha ezt tovább csökkentjük, akkor a rendeletnek nem lenne további kötelezettsége. Ami azt jelenteni, hogy a rendelet igazából nem fog többletet jelenteni. Úgy véljük, hogy ez nem lenne egy jó dolog, mert azok a problémák, amelyeket most azonosítottuk, azokat nem tudjuk majd megoldani. Hadd menjek pontonként végig az elemeken, amit a javaslat megkíván változtatni. Az első elem az a határokon átnyúló információ szerzés. Tehát itt csak olyan helyzetről lenne szó, amikor valaki külföldre megy, használja a kártyáját, tehát már ez nem fedne le olyan helyzeteket, amikor egy kereskedő megy el egy másik helyre, és egy másik bankszolgáltatásait alkalmaz. Ez probléma, mert így a kereskedők nem elvesztik előnyét a belső piacnak, és ha megnézzük az indoklást, nem akarjuk azt, hogy a piacokat az érintse, akkor ez valószínűleg egy félreértés, mert úgy gondolom, hogy belső piaci perspektíva szempontjából mi szeretnénk, hogyha a piacot is érintené ez, egy belső piacot szeretnénk létrehozni, ahol a kereskedők is előnyét élvezhetik, a határokon átnyúló szolgáltatásoknak, illetve tranzakcióknak. Tehát jól nagy határokon átnyúló tranzakciókat is tranzakciók lefednék a kereskedőket is, és egy külföldi bank szolgáltatásait is igénybe vehetnék. Ez az első pont. A második pont az az abszolút felső határ. A bizottság azt mondta, hogy a szabályozott határoknak 0,2% lehet, 0,3%-ra kell csökkenniük. A jelentés készítő egy átlagot javasolt. Mi látjuk, hogy ez honnan származik. Egy kicsit játszhatnának itt tehát a díjakkal, amiket alkalmaznak bizonyos tranzakciók esetében többet kérhetnének, más tranzakciók esetében alacsonyabb díjakat kérhetnének, viszont ebben a kontextusban nagyon nehéz megérteni azt, hogy ez hogyan működne. Konzultációs cégeket alkalmaznak, amelyek ezeket a súlyozott átlagokat meghatároznak. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamokban mindenhol lennie kellene különböző hatóságoknak, akik elvégeznék ezeket az ellenőrzéseket, amelyek nagy terheket jelentenek a tagállamok számára. Mindemellett a kérdés felmerülne, hogy hogyan lehet a súlyozást meghatározni szektoronként, vagy iparáganként, például az ékszer részeknél másfajta súlyozást eh, eh, alkalmaznának, vagy tagállamonként, rendszerenként, vagy bankonként végeznék el a súlyozást. Ez nagyon nehéz ezt megválaszolni, ezért inkább az abszolút felső határt kell megtartani. Hogyha például probléma van az alacsony vagy magas értékű fizetéseknél, itt lehetne például rögzített díjakat befezetni. De úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha abszolút határok lennének. Aztán ami a kártyák Ugye az ügyfél, <clears throat> ügyfelek bizalmának eh, helyreállítására lenne szükség eh, a, a, eh, a kártyáfogadás terén van, amikor a kiskereskedők fizetnek magas díjakat annak érdekében, hogy a tehetős kártyahasználók bónuszprogramjait finanszírozni tudják a bankok. Úgy gondoljuk, hogy ezek az exkluzív kártyákat támogató rendszerek nem elfogadhatóak ebben a formában. Úgy gondoljuk, hogy elfben nem lenne probléma, hogyha ezek a díjak magasak maradnak, viszont ebben az esetben a kiskereskedőknek joga kell legyen arra, hogy ezeket a kártyákat elutasítsa, az elfogadásukat. Tehát úgy gondoljuk, hogy ennek a szabálynak a törlése ezen kártyacsoport e, e, esetében nem jó ötlet. Ami a több márkát e, feltüntető kártyákat illeti, itt mindig az a panasz, hogy hosszabb sorbálás okoz ez a szabályozás, azonban megint más a mm, helyzetük, az alapszabálynak annak kell lennie, hogy egy gazdaság akkor működik hatékonyan, hogyha eh, az a szereplő, akinek végül is fizetnie kell egy, tám- egy termékért vagy szolgáltatásért, eh, pontosan az a személy, aki a döntést is hozza. És ez vagy a eh, fogyasztó, vagy a kiskereskedő, és nem a banknak kellene eldöntenie ezt, hiszen nekik az a célja, hogy a rejtett díjakon keresztül a saját bevételüket növeljék. Fontos, hogy itt ne egy prekondicionált döntés legyen, hanem először a kiskereskedő elfogad, eldönthesse, hogy mit fogad el és mit nem, majd a fogyasztó dönthet, hogy hogy akar fizetni. Ami azt a, a, a megkerülési elnök közbeszól, jó lenne. Okay. So let me then make this el szeretném, hogyha rövid lenne, mert kevés az időnk, felszólaló igaza van elnök úr. Tehát ami a szabályok megkérdésére vonatkozó szabályt illeti, itt a javaslat az egy fontos szabályt, amelyet a párszámos amerikai jogalkotáson is láttunk, amelynek az a célja, hogy kell, előzzük meg, hogy a bankok és a különböző kártyaprogramok olyan mechanizmusokat vezessenek be, amelyek lemásolják pontosan azt a, a bankközi díj szabályzást, amelyet éppen el akarunk törölni tehát a hátsajton visszahoznak a régi szabályozást. Nem látjuk azt, hogy miért lenne jó itt megkülönböztetni a határokon átnyúló tranzakciókat a belső tranzakcióktól. Ennyi. Ennek köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót Felipének. Köszönöm megpróbálok én is a lehet legrövidebb lenni. Nos, ami az ügyfél, ügyfelek fogyasztók védelmét illeti, a direktíva hatájának bővítésével ugye a fizetési piacon aktív vállalkozókra is kiterjesztjük ezt. Az egyik ilyen ügy ugye az online eh, piaci platformok, ezek már a PSD2-ben beletartoznak. Eh, ha ez nem így valósul meg, akkor sem a kiskereskedők, sem a fogyasztók nem élvezhetik eh, a megfelelő védelmet. Ami a derogációs határokat illeti, eh, hasonló felvetéssel élhetünk. A PSD2 biztosítani fogja a fizetés biztonságos voltát az online fizetés esetében ezt segíti azt is majd, hogy küzdjünk a, család, a csalás e, ellen. E, jelenleg még azt látjuk, hogy az internetet használók 40%-a nem szívesen vásárol az interneten. E, a PSD2 egyik fontos újítása, amire rá kell térnem, az az, hogy a harmadik fél fizetési szolgáltást biztosító is a hatályra tartoznak, azaz biztosítható a felügyeletük ugyanúgy, mint bármelyik banki. Ezért fontos a megfelelő egyensúlyt megteremteni a fogyasztók, a kiskereskedők, a meglévő fizetési szolgáltatás nyújtók és a leendő fizetési szolgáltatás nyújtók között nagyon nehéz itt megfelelő egyensúlyt teremteni. Nyilván mindenki máshova ez a hangsúlyt. Nyilván eh, minden javítható, tökéletesíthető, de fontos, hogy a piacra lépés eh, esetén ne legyenek észszerűtlen akadályok az új részvevők előtt. Ami a felárakat illeti, a PSD2 ezzel foglalkozik, összefügg ez eh, a banki, a bankközi díjak szabályozásával. Az a cél, hogy csak olyan kártyákra alkalmazhassák a kiskereskedők ezt a felárat, amelyek egyéb MIF eh, szabályozás alá nem esnek. Minden esetre eh, úgy gondolom, hogy jó együttműködésre számíthatok a partnerekkel. Ennek köszönöm szépen, biztosak abban, hogy a magunk részéről is mindent beköszönjük ennek érdekében. Néhány eh, záró megjegyzés a magam részéről a lezajlott vita kapcsán. Először is köszönöm minden árnyék jelentést jelentéstevőnek a megszállásáért Valdini asszonyra hivatkoznék, aki azt mondta, hogy egységes és eredményes rendszert kell létrehoznunk, ezt osztjuk, ezt az álláspontot. Szofinak köszönet, együttértek vele, az egy rendkívül fontos, hogy a jogalkodás ne csak a jelenlegi fizetési rendszerek legyen alkalmazható, hanem jövőálló is legyen, hiszen jövőben újabb rendszerek is megjelenhetnek, harmadik fél rendszerek is akár. Úgy gondolom, hogy szükség lenne olyan formulát keresni, amely felőlelni ezeket az új technológiákat is, és érdemes megfontolni, hogy olyan megoldást keresünk-e, amely piaci részesedés egy volumen alapján szabályozza, hogy kitartozik a hatályba, vagy nem. Szampó, zöldek és mások megjegyzései kapcsán fontos a műanyagkártyákra hogy említették, hogy érdemes lenne önkéntesíteni a rendszert, és nem kötelezővé. Ez megfontolható. Úgy gondolom, hogy összességében a co ami illeti, egy sokkal pontosabb megfogalmazásra lenne szükség, amikor egy egyazonos kártya több fizetési rendszer márkájával el van látva, és logójával is. Meg kell keresni a megfelelő formulát erre. A zöldek megjegyzései a tekintetben, hogy milyen nehéz egy ilyen rendszert, szabályozást létrehozni, Nyilván e tekintetben is olyan megoldást kell találnunk, amely kielégíti az összes érintettet. Végül egyetértek azzal, amit Szampo mondott, nevezetesen, hogy a fogyasztóknak életét kell egyszerűsíteni, hiszen azt kell elérnünk, hogy könnyebb legyen ki hitekártyával fizetni, és nem az a célunk, hogy ellenkező eredményeket érjünk el, mint amit szerettünk volna. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a felszólalását, a bizottságnak és a választ és megjegyzéseit, és nincs bennem kétség, hogy a közös akarattal el fogjuk érni azt a célt, amelyet kitűztünk magunk elé, kiegyensúlyozott eh, eh, eredményekre fogunk jutni, és most pedig megadom a szót a másik jelentéstevőnek, Diego a kollégámnak. Muito breve, Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a vitáért. Rövid leszek. Agradecer a todos os... Mert már egy órája beszélünk erről a javaslatról. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt. Minden, ami elhangzott az én javaslatomról, azt egy kiinduló pontnak kell, kiinduló pontként kell látniuk. Figyelembe kell venni a piac különbségeit, meg kell próbálnunk a lehető legjobban a lehetőségeken belül harmonizálnunk. Az információkról is beszéltem. Az információknak világosnak kell lenniük, az új jogszabályt hozzá kell igazítani ahhoz, ami a jövőben történhet. Lehetnek új fizetési eszközök, a TPP-k, ezekkel is eh, számolnunk kell a jövőben. Szeretném hozzátenni azt, hogy mi nyitva állunk mindenfajta fizetési lehetőség előtt, amely még kialakulhat. A díjazások, ezek jelentik a legnagyobb különbséget, de én teljes mértékben nyitva állok a különböző lehetőségek előtt a bank közi díjazások kapcsán. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg tudom állapodni a kollégákkal ebben. Vannak olyan kollégák, akik Beszéltek a módosító benyújtásának határidejéről is. Nagyon közel van az ünnepekhez a módosítók benyújtásának határideje, tehát lehet, hogy meg kellene ezt vizsgálnunk a parlamenti szolgálatokkal együtt, lehet, hogy ezt meg tudnánk változtatni. És utána pedig Gondolunk a január 7-i megbeszélésünkre, és lehet, hogy még ott is erről is eszmét cserélhetnénk. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy nincsenek annyira messze az álláspontjaink, és úgy gondolom, hogy majd erről ismételten beszélni kell a többi intézménnyel. Köszönöm, ezzel a délelőtti napirendnek a végre értünk. Január 9-e módosítók benyújtásának a határideje, február 14-12-en a szakbizottsági szavazás, pontosabban az ECON szavazás február 22-ére van ütemezve, és áprilisi plenárison fogunk remélem szavazni. Ezzel vége a délelőtti ülésnek, és eh, háromkor találkozunk délután ugyanitt. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek.